Dear colleagues, I think we will start the meeting. I would like to ask all those... Hölgyeim és uraim, szeretnék mindenkit megkérni, hogy aki maradni akar az ülésen, az üljön is le, és akkor a 17-es napirendi pontra térünk rá. Ennek ez pedig a 17-es pont az ERFA és Mágyos strukturális alapok kapcsolatának jelenlegi állása és a jövőbeni együttműködés lehetősége hatékonyság növelése érdekében. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés Georgios Stavrakis tollából, és most eszmecserét fogunk folytatni, nem csak a jelentésről, de meghívtunk vendég előadókat, akiket majd a bevezető után, Georgios bevezetője után fogok bemutatni. Úgyhogy akkor megkérem, meg is kérem Georgios Stavrakakiszt, hogy vezesse fel a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt vendégeink! Ami előttünk áll, ez egy munkadokumentum, ami azon az elismerésen alapszik, azon a felismerésen, hogy a az ERFA és az, az egyéb alapok közötti szinergia helyi szinten sokkal nagyobb ö, ö, szinergiát ö, tudnak teremteni, sokkal hatékonyabbak, helyi szinten több eredményt érhetünk el, mint hogyha ezek az alapok külön-külön dolgoznak. Azon kell, azon kell dolgozni, hogy valóban tudunk-e hozzáadott értéket teremteni, az ERFA, a kohéziós alap és az a szociális alap felhasználásával. Az ERFA és a mezőgazdasági fejlesztési alap, illetve a halászati alapra is vonatkozik. A koordinált megközelítés iránti igény és szükségesség alapvetően nem csak a kohéziós politikára vonatkozik, hanem bármire egyébre is vonatkozhat, élethosszig tartó tanulásra, stb. Ezt a bizottság közleménye egyértelműen leírja a költségvetési előterjesztéssel, amely nagyobb szintű koordinációra szólít fel. Kedves kollégák, idő hiányában nem fogok részletekbe menni a munkadokumentummal kapcsolatban, hiszen ezt mindenki megkapta. Először is szeretném köszönteni kitűnő előadóinkat, és megköszönni, hogy hozzájárulnak a mai eszmecserézés vitához. És szeretném először is átadni a szót az első hozzászólónak, hogy milyen kérdéseik vannak, meglátásaik. Elnök, Georgios, köszönöm szépen. Három vendég előadunk, Jan Martin Never, az Ecoris elnöke, ennek a kutató és konzultációs cég brüsszeli irodának igazgatója, a Szászország Anhalti Kutatóintézet igazgatója, illetve tehát Szerafén Szaposz Fidel és Jan Márten Devet, aki az Ekoris igazgatója. Köszönöm szépen! És akkor most először Jan Mártennek adom meg a szót. Elnök asszony, köszönöm a szót. Először is köszöntök mindenkit. Szeretnék a két tapasztalatra szeretnék utalni, ennek a 2001 eh, és 2006 között 750 millió eurós, eh, lebonyolított 250 milliós euró, 250 millió eurós eh, projektről. Az integrált politikák nem csak elméletben léteznek, hanem fontos tudni azt, hogy ezek hogy működnek a valóságban, a valós életben. És Fontos, hogy magára a, probléma gyökerére koncentráljunk a régiók, illetve a városok esetében. Tehát fontos, hogy fején találjuk a szöget, hogy rátapintsunk a lényegre. Ez a program 2001 és 2006 között zajlott le, és célja az innovatív és integrált megközelítés volt a városfejlesztés, fenntartató választás esetében. 750 millió eurót költöttünk 14 tagállamban, akik ma már mind tagállamok, és ezzel 2,2 millió lakost tudtunk elérni. Ez nagyobb hatást ért el, méghozzá különböző módokon. Először is a programok, stratégiák és források összesítésével, kettő, azáltal, hogy projekt szinten történt az integráció, három, az Urban 2A-ből finanszírozott projektek szinergiájával és az ebből finanszírozott programok egyesítésével. Most nézzük meg ezt a négy típust. Először is Az első típusú együttműködés plusz források elnyeréséhez jövethet, vezethet. A, az Urban 2, az ERFA források összesítése, a kiemelt prioritásokat segített meg, hatékonyabban megvalósítani és Spanyolországban ez segített a széles sávú uh, internet megvalósításában. Kettes, kettes típus projekt szintű integráció. Látunk bizonyítékot erre az Urban 2-es projektek esetében. Láttuk azt, hogy nem csak egyes célokat, valósítottak meg, hanem összesítették a gazdasági, szociális és fizikai projekteket. Például elhagyott épületeket használtak fel közösségi gyermekgondozási célokra vagy gazdasági célokra, és így a gyermekgondozási célok megvalósításával még nőknek foglalkoztatási lehetőséget is biztosítottak. A Rotterdamban egy nagyon abszolút nonkonvencionális módon um, bevándorló gyermekeknek, fiataloknak tudtak uh, projektet kialakítani. Mindazonáltal, annak ellenére, hogy ez nem volt egy hagyományos projekt, képes volt ennek a környéknek az alapproblémáját megoldani, és csökkent a bűnözési ráta, a, a térség imidzse is javult, illetve több gyerek tanult tovább az iskolákban. A hármas típus, úgy gondoltuk, hogy egy, egy projekt, az az elgondolás, hogy egy projekt meg tud oldani egy méren nyúló szociális problémát, hát az minimum naív elképzelés. De ezek a fajta problémák egy egész sor projektet igényelnek, akik a társadalom peremén lévő rétegeket képesek megszólítani, és például egy e, templomépület átalakításával képesek voltak e, nagyságrendi e, javulást és haladást elérni, sokkal szélesebb körű volt. Így és az integráció utolsó negyedik formája az integrált megvalósítási csapatok. Bizonyos területeken az integráció és a partnerség feltételeit kellett először is megteremteni, nevezetesen, hogy az egyes szervezetek munkatársai is kicserélődhessenek, és még tudjanak cserélni, tapasztalatot cserélni. Először is Bristolban történt például, ahol az Urban, az Urban 2-es management csapat képes volt nagy haladást elérni az Urban 2-es céljaival ezzel a móddal. Egy elkötelezett társaság, az, az Action Halifax is nagymértékben hozzájárult ezekhez az eredményekhez és keresték a szinergia lehetőségeket a város különböző részei között. A célterületen ez lehetővé tette, hogy ne hagyományostól eltérő, teljesen új megközelítéssel kiváló eredményeket érjenek el. Tehát összefoglalva, hogy alátámasszuk és megerősítsük ennek a jövőjét, a kohéziós politika jövőjét, az erfájét főleg, főleg a válság után és a válságtól sújtott területeken a szinergia segítheti ennek, ezeknek az eredményeknek az erősítését és javítását. Az Urban 2-es program pedig pontosan ezt teszi. A legnyomósabb érv pedig az ilyen integrált megközelítés az, ami lehetővé teszi, hogy a fától nehogy az erdőt ne lássuk meg. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most Norbert Hellert szeretném felkérni, hogy adja elő a megjegyzéseit. Köszönöm. Um. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, és németül fogok beszélni. És ahogy látják, 100 Anhaltot tartományt ábrázoljuk itt a térkép közepén, az urbános programok esetén, regionális programok esetén ezek olyan nagyobb összefüggő területek, amiket stratégiai fejlődésnek kell alávetni a kohéziót, nem kell, hogy elmagyarázzam, nyilván nem kell, hogy felolvassam önöknek, hogy mi is a kohézió, de ez egy valóban nagyon összetett feladat egy önkormányzati adminisztráció számára. 100 Anhalt 2000 és 2006 között mindkét alapot, a szociális alapot és a regionális alapot is 12 millió eurós összegben részesedett. És felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a nagyon összetett feladatot végrehajtani alapok, büdzsék és szabályok alapján, tehát mi az, ami egyáltalán szubvencionálható, és és most tulajdonképpen itt ez a, inkább a vidéki struktúrákat, vagy a városi struktúrákat kellene -e szubvencionálni. Tehát gyakorlatilag melyek azok a kiadások, amik beletartozhatnak a szubvencionálható dolgokba, és az urbánus programoknál például a, háttér, a hátrány az az, hogy például nem teljesen tisztázott, hogy hogyan kell, hogy lezajoljanak ezek a folyamatok, és hát ezeket az eljárás módokat le kell képeznünk, és értékelésnek kell alávetnünk, és mérhetőnek kell lennie az inputnak és az outputnak, az eredménynek és a hatásnak. És hogyha megnézzük, ugye tegyük föl a kérdést, hogy mi a különbség a városi struktúrák, a vidéki struktúrák, és egyáltalán mi számít regionálisnak, hogyha mondjuk egy iskolát, egy óvodát szubvencionálok, utakat, kisvállalatokat, szélessávú infrastruktúrákat, innovációkat, mikrohiteleket, akkor ezt nyilván lehet városi térségben és vidéki térségben is végrehajtani, és ezt nyilván az egész régióban egységesen tekinthetjük. Tehát gyakorlatilag akkor vannak-e különbségek a térségek között? És hogy szükségünk van-e különböző strukturális alap menedzselő hatóságokra ugyanazon a területen? Ez is egy kérdés. Vannak-e támogathatósági szabályok, amelyekre szükségünk van, és vannak-e ezzel kapcsolatban definíciós szükségletek és egységes megfogalmazások, meghatározások, és szükségünk van-e komputeresen támogatott rendszerekre? tehát IT rendszerekre, és ezek nem annyira politikai kérdések, hanem inkább gyakorlatilag ez a végrehajtás területén merülnek fel, illetve az elszámolás területén ezek a nagyon is gyakorlatias kérdések. És én erre azt válaszolom ezekre a kérdésekre, hogy nem, itt nincsenek különbségek, hiszen teljesen mindegy, hogy vidéki struktúráról vagy városi struktúráról beszélünk, mindegy, hogy kis projekt vagy nagy projekt, mindig egy projekt, az mindig egy projekt, és az euró az bárhol az Európai Unióban egy euró. És esetleg lehet specifikus szempontokat is rögzíteni. Például, hogyha valahol repce előállításnál például a mezőgazdaság területén, vagy bármilyen más munkaerőpiaci projektek területén, de nagyon fontos, hogy mindegyiknek mindig lehet egy szélesebb hátteret találni, de a projekt akkor is mindig projekt marad, az euró az egy euró mindig egy euró, és tehát, hogyha a specifikációt felemelem a szabályok szintjére, és utána ez alapján elkülönítem a projekteket, ez nem egy helyes megközelítés, hanem inkább nagyon fontos, hogy megvalósíthatónak kell maradniuk ezeknek a projekteknek. Nagyon fontos az, hogy a projekt kérvények és engedélyek és kifizetések ellenőrzések, és persze az értékelések területén is nagyon pontosnak kell lennünk. Nagyon fontos az, hogy tanuljunk azokból a tapasztalatokból, amiket gyűjtöttünk a, a, a múltban, és nagyon fontos, hogy egy adminisztratív rendszerünk legyen az összes alap és periódus időszakára, tehát hogy összehasonlítható maradjon, tehát nagyon fontos, hogy a periódusok között vannak átfedések is, és nagyon fontos, hogy itt ne legyen folyamatosan változás. Ami az is nagyon fontos, hogy vannak projektek, amik az előző periódusban, illetve az új periódusban is adminisztratív módon le kell képezni, akkor nagyon fontos, hogy ezek a projekt végrehajtás során ne változzanak ezek a szabályok, mert különben ez itt zavarokat okozhat. Ami nagyon fontos még, hogy minden régióban nagyon fontos, hogy regionális operációs programaink legyenek, és hogy minden egyes régióban egy administratív szervet kell életre hívni, aki Brüsszellel, a bizottsággal kapcsolatot tart, megvitatja a dolgokat, és egységesen valósítja meg a régióban a dolgokat, és nagyon fontos, hogy azonosak legyenek a szubvencionálhatósági szabályok, és vigyázni kell, hogy például az áfa területén ne legyenek negatív kivételek, például, hogyha a vízvédelem a mezőgazdaság területén mondjuk egy áradások ellen egy gátrendszert építünk, akkor az, az áfát nekünk kell viselnünk, az, az EFRE-ben és az ESF-ben viszont az áfa is szubvencionálható kiadások sorába tartozik az önkormányzatok számára. Csak azok a vállalatok nem élhetnek ezzel, akiknek nincsen joguk áfát levonni és az EFRE-ben és az ESF-ben ilyen esetben az ilyen vállalatok nem e, szubvencionálhatják meg az áfát, de azoknál a cégeknél, akik jogosultak az áfa levonásra, azok, tehát áfa körben vannak, azok gyakorlatilag ezekben a, ebben a két alapban jogosultak arra, hogy az áfát is megszubvencionáltathassák. És ezért ez rendkívül fontos, hogy a nagy projektek területén is, a regionális alapok területén is egységesen kell kezelni, hiszen vannak olyan ellenőrzési eszközök, például a GPS segítségével meg lehet vizsgálni azt, hogy ezeket a területeket valóban bevetették-e, és ezer egyes kis kalkulációt kell végezni, amelyeket ilyen esetben nyilván egy kicsit eltérően kell lekezelni a gyakorlatban. Elnézést, itt egy kicsit összezavarodtak a fóliáim. Tehát, ahogy mondtam, minden egyes alap számára egységes eh, evaluálásra van szükségünkre, és eh, nagyon fontos, hogy például a mezőgazdasági alap eh, számára az egy éves, egy évben egyszeri evaluálás zajlik, az erdélye RDF-nél és az ESF-nél pedig folyamatosan rulírozó értékelés zajlik. És nagyon fontos az is, hogy ezeket a szövegeket le kell fordítani, mert hiszen nem szabad, hogy, hogy csak az angol szövegben maradjanak mindig ugyanazok a fogalmak, hanem nagyon fontos vigyázni kell az egységességre a fordításokban is. Az EFRE-nél és az ESF-nél nagyon fontos, hogy például paying authority az kifizető helynek lett fordítva, és például uh, certifying authority az agrár alapban pedig az Audit Authority-t akarta jelenteni, tehát az ellenőrző hatóságot, tehát így gyakorlatilag nagyon kell vigyázni, hogy a szabályozásokban e, ugyanazt a kifejezést több különböző el, egymással eltérő szervre és hatóságra alkalmazták. És nagyon fontos, hogy innovatív pénzügyi eszközeink vannak, és itt nagyon gyakran csak a felszínen mozognak az eszmecserék, és gyakran a konkrétumok, hogy mit hogyan kell pontosan értelmezni, az néha viszont megváltozhat a szubvenciós időszak alatt, és néha itt megváltoznak a meghatározások és fogalom meghatározások is. Például vannak olyan szavak, amelyeket súlypontként fordítottak a német fordításban, de utána a következő szubvencionás időszakban már csak prioritási tengely kifejezést alkalmaztak ezekre a kifejezésekre. Tehát ez azt jelenti, hogy a német fordításokban gyakran különböző fogalmak bukkantak föl, és akkor nyilván a felhasználó feltette magának a kérdést, hogy ennek vajon van-e valamilyen oka. És nagyon fontos, hogy egy egységes fogalom meghatározást kell alkalmaznunk minden egyes alap vonatkozásában a teljes Európai Unión belül, hiszen meg kell fogalmaznunk azt, hogy milyen kifizetésről van szó. Lehetnek előzetes kifizetések, végleges kifizetések, lehetnek olyan kifizetések, amelyeket a fordulónappal vagy a könyvelési nappal kell érteni, vagy mondjuk a sikerindikátor például lehet az is, hogy hány új munkahely teremtődött. Tehát például mit értünk újonnan teremtett munkahely alatt, ezt is egységesen kellene kezelni. De például, hogyha azt mondjuk, hogy van-e IT rendszer, egységes IT rendszer az EU szinten ezeknek az alapoknak a lekezelésére, és tagállami szinten legalább ha már ez nem is valósul meg, legalábbis azért regionális szinten ezeknek az IT rendszereknek egységesnek kell lennie. És nagyon fontos, hogy a beszámolási, tevési, elvárások keret keretfeltételeknek egységeseknek kell lenniük, hiszen hogyha ezek eltérő módon kerülnek kezelésre, akkor rendkívül nehéz lesz egy egységes adatbankot ebből összehozni. Hiszen hogyha itt egy egységes fogalom meghatározás, definíciók, interpretációk, egységes fordítások eh, kerülnének a gyakorlatban alkalmazásra, akkor a jelentésekben is eh, egységes számokat sikerülne kihozni, egy jobban eh, EU szinten alkalmazható IT rendszer sikerülne, és megbízhatóbb információkat lehetne a döntéshozók számára létrehozni, és mégpedig több szinten is, lokális szinten, regionális szinten, nemzeti és nyilván EU szinten is ezek egységesen állnának így rendelkezésre. Tudjuk, hogy a célhoz több út is vezet, de hogyha egységesen kezeljük ezt, akkor az nagyszerű lenne. Ha ezt eltérően döntünk az, a célhoz vezető út mellett, akkor ez lehet, hogy zavarokhoz vezet. Hogyha megnézzük itt ezen a kis illusztráción, hogy milyen kommunikációs problémák keletkezhetnek a gyakorlatban Hogyha ezeket végignézik, akkor látni fogják, hogy még az sem, aki ezt a hintát ki akarta, tehát a maga a megbízó sem tudta teljesen pontosan megfogalmazni, hogy mit is szeretne itt építetni. Tehát nagyon-nagyon fontos, egyes szavaknak is borzasztó nagy tartalma lehet, és ezek egészen lemehetnek a fordítások szintjére, és tehát rendkívül oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Nagyon köszönöm a figyelmüket. Thank you uh, very much. There was a truly practitioner's uh, voice on, on the challenges. Nagyon köszönjük ezt az előadást, ami igazán tükrözte a gyakorlatban is uh, résztvevő partnerek véleményét. Most pedig szeretném átadni a szót Serafin Pazos Vidánnak a Koszla képviseletében. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony Köszönöm az eladónak is, hogy meghívott erre a mai ülésre. Én a helyi brüsszeli eh, Koszla iroda eh, vezetője vagyok, és a kohéziós eh, alapokkal, a kohéziós politikával foglalkozom, de egy másik megbizatásom is van, a CEMR fókuszcsoport kohézióval foglalkozó csoportjának elnöke is vagyok, és azt hiszem, hogy nagyon is helyes, hogy az értékelők után beszélek, és most feltárhatom a helyi gyakorlatba benne foglalt részvevők véleményét és szempontjait is, ami legfőképpen azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet biztosítani az EU támogatásokat az EU alapokból. Csak hogy általában véve bemutassam a munkánkat, a CEMR az Európai Helyi Kormányzati szinten működő szerveket tömöríti. 50 tagunk van, amelyek a nemzeti szövetségek képviselik, és ezek 37 országból jönnek. Jó pár éve dolgozunk már, és az elmúlt években legfőképpen a helyi fejlesztéssel kapcsolatosan működtünk, és a helyi hatóságoknak igyekszünk segítséget nyújtani, és örömmel láttuk, hogy a kezdeményezéseinket belevették a kohéziós javaslatokba, az újabb munkadokumentumokban, és azt hiszem, hogy számos kérdés sikerült megválaszolnunk, olyan kérdéseket, amelyek azokra a bizonyítékokra támaszkodnak, amelyeket a gyakorlati részvevőktől gyűjtöttünk be a helyi szintekről. Itt 20 éves tapasztalattal rendelkezünk, és azt hiszem, hogy mindaz, amit itt most elmondok, erre a 20 éves helyi tapasztalatra fog támaszkodni. A fenntartható városokkal foglalkozó referencia keretet is működtetjük Európában, és ahogy a korábbiakban elmondtam, a Koszla egyike azoknak a résztvevő partner szervezeteknek, akik működnek a CMR-ben. Együttműködünk a 32 skót tanácssal, a helyi szervezetekkel. Azt hiszem, hogy sokkal több ezeknek a száma, 162 ezer lakos tömörítenek sokkal több ez, mint általában véve Európában, és sok éves tapasztalata tettünk szert a tanácsodás és a helyi szerzeti segítségnyújtás területén. Az egységes célokra törekvő megállapodások kialakításának területén, a közösségi tervezés és a partnerségek kialakításának területén. Uh, and you're aware of. Ahogy mindannyian tudatában vagyunk ennek, nagyon sokfajta EU-s alapból lehet támogatást szerezni. Időnként ezek talán túlságosan túlburjánoznak, talán túl sok forrás is rendelkezésünkre áll, különösen eh, a líder eh, csoportokban, a helyi eh, fejlesztési források tekintetében, a halászati támogatási fejlesztések tekintetében nagyon sok forrás áll rendelkezésünkben, rendelkezésünkre, és 2007 és 2013 között láttuk, hogy egy forrásból finanszírozó megközelítést alkalmaztak, és a helyi hatóságok támogatást kaptak a LEADER programból, és a jelenlegi egy forrásra támaszkodó vagy koncentráló megközelítés mindenképpen olyasmi, amit nagyra értékelhetünk, és az is nagyon fontos, hogy a regionális fejlesztési politikával foglalkoznak az újabb megközelítések, és ezt mindannyian nagyon üdvözöljük. A keresztfinanszírozási eljárások szintén nagyon fontosak, ez azonban már egy másik történet részét képezi. Amit itt látunk, igyekszik összefoglalni az előttünk álló kihívásokat. A valódi életben a gyakorlat mindig bonyolultabb, mint az elmélet. Természetesen valódi emberekről beszélünk, akik a helyi önkormányzati szinten próbálnak dolgozni, és összeállítani EU támogatásokból helyi programokat. Ezek mindig nehezebben működnek a gyakorlatban, mint az elméletben. Különféle irányító hatóságok működnek, gyakran ugyanazzal az alappal kapcsolatosan különféle helyi kormányzati szintek kapcsolnak bele az irányításba, ugyanazzal az EU forrással vagy támogatással alappal kapcsolatosan, és így aztán különféleképpen értelmezik a szabályokat. Gyakran találjuk azt is, erről szólnak a beszámolók összes tagszerzetünktől, hogy folyamatosan változtatják a szabályok értelmezését az irányító hatóságok. Ez nem szabálytalan, de egyáltalán nincs segítségére a részvevőknek. Nagyon gyakran találjuk azt, hogy az EU szintről nem szivárognak időben az útmutatók arról, hogy hogyan kell értelmezni helyi szinten a szabályokat. Vannak nemzeti helyi követelmények, amelyeket a tagországok foganatosítanak a helyi önkormányzati szinteken. Ezzel is összhangba kell hozni a tevékenységeket, és aztán végül természetesen ott van a kapacitás és az időbeli ütemezés kérdése. Nagyon gyakran nehéz a több önkormányzati résztvevőt összehangolni. Következő diát kérem szépen. Csak néhány eh, példát szeretnék bemutatni a helyzetről. Ugye, amint mondtam, eh, több eh, tagszervezetünktől kaptunk jelentéseket a helyi szintről. Itt a foglalkoztatási segítségnyújtásról látunk egy összefoglalást, amit az ESA és ERFA alapokra támaszkodva próbálnak megvalósítani a helyi szinteken. Itt a munkaerő közvetítés, a munkaközvetítés közvetítés és az, ez a támogatás az a forrás, amit megpróbálnak a helyi szinteken alkalmazni, de gyakran találjuk, ahogy mondtam, a helyi szintre koncentrálunk, hogy ugyanazt az egyént különféle csatornákon keresztül próbálják támogatni, <clears throat> és gyakran látjuk azt a helyzetet is, hogy egy program irányító különféle forrásokból vagy alapokból kap forrásokat. Egy másik példa ezzel kapcsolatosan az, amikor az ESA és az ERFA eh, tevékenységek eh, úgy valósulnak meg, hogy közösen viselik a terhét a beruházásoknak, és ez meglehetősen eh, bonyolult fenntartási, üzemeltetési berendezkedéshez, problémákhoz vezethet. Különösen olyan országokban, Eh, ahol eh, a helyi erőforrásrendszer nincsen kellőképpen kialakítva. Itt tulajdonképpen a WC papír problémával állunk szembe, ez viccesen hangozhat, de tulajdonképpen nem vicc, ugyanis azt találjuk, hogy a résztvevők nagyon gyakran sok időt töltenek azzal, hogy megpróbálják értékelni e, az ESA vagy ERFA támogatással kapcsolatosan e, résztvevő helyi szintek tevékenységét, és még a WC papír felhasználási költségekbe is belevilágítanak. Ez nem biztos, hogy nem biztos, hogy gyümölcsöző. Lehet, hogy túlságosan sok terhet ró az irányító hatóságokra, és hátráltatja a program megvalósítását. Amikor azonban a e, keresztfinanszírozási eljárásokat tekintjük az ESA és az ERFA között, e, akkor azt látjuk, hogy az irányító hatóságok e, nagyon gyakran aggódnak amiatt, hogy a jogbiztonságot hogyan lehet megvalósítani ezekkel a támogatásokkal kapcsolatosan, és ahogy önök is nyilván belátják ezt, az auditálás és a jóváhagyás ugyancsak bonyolultá válhat ezekben a projektekben az előbb említett gondok miatt. Itt van ugyanakkor az irányító hatóságok különféle e, szintjei által okozott probléma is a vertikális dimenzióban. Látjuk, hogy e, a nemzeti és regionális szinten különféle irányító hatóságok kapcsolódnak bele e, a források felhasználásába. Németországban, Lengyelországban, Olaszországban, Spanyolországban látjuk ezeket a példákat, amikor a regionális és a nemzeti operatív programok konkrét megvalósítási szintjei túlságosan sok rétűek. Senki nem vitatja azt a tényt, hogy a tagországoknak prioritásokat kell felállítaniuk, és meg kell állapítaniuk, hogy hogyan lehet a legjobban felhasználni az EU-s alapokat, de alkalmanként meglepő lehet, hogy mondjuk a ö, földrajzi kohéziót szolgáló alapokat más szinteken és más célból használják fel, és a két adminisztrációs szint közötti konzisztenciát nehéz lehet megvalósítani, különösen, hogyha az intervenció a több pillére támaszkodik, itt például a nemzeti irányítóhatóságra és a helyi e, politikai szintekre, és ezeket integrálni konzisztens módon meglehetősen nehéz. Még akkor is, amikor nagy ö, helyi önkormányzatokról van szó, még ott is nagy kihívást jelent ez. Természetesen az EU 2020 program támogatja ezeket az integrációs programintegrációs törekvéseket, de lehet, hogy ott még rosszabb lesz majd a helyzet, hogyha nem figyelünk ezekre a kérdésekre. Következő dion. Itt azt látjuk, hogy a helyzet relatív összetettsége ellenére működik a berendezkedés és a bizottság itt meglehetősen lelkiismeretesen járt el, amikor tanácsokat adott arra, hogy ezeket a forrásokat hogyan működtessük. Most az Egyesült Királyságra koncentrálnék, mert ők igyekeznek saját maguk irányítani a források felhasználását. Az Egyesült Királyságban különféle csatornákat, forrásokat találunk. Itt van például az ERFA, ahol a helyi minisztérium alatt kilenc regionális ügynökség irányítja a felhasználást, aztán ott van az ESAN, ahol egy eh, angol fő programiroda van, és utána jönnek a társfinanszírozó intézmények, ezután találjuk eh, az eh, ERFát például, ahol egy angliai vidékfejlesztési programban és alatta három programadminisztrációs helyi irányítóhatóság. Skóciában és Veszben a skót kormány igyekszik felállítani azokat az egységeket, amelyek sokkal közelebb vannak a helyi megvalósítás szintjéhez, hiszen ott nem konkrét minisztériumokkal, hanem földrajzi egységeket irányító adminisztrációs szervezetekkel találkozunk. Elképzelhető, hogy az következő dia alapján látni fogjuk, hogy a vidékfejlesztési e, szinten megvalósuló kohézió, e, a vidék e, kohéziója szintén különféle forrásokra támaszkodik. Ezek körülbelül ugyanolyan mértékben állnak rendelkezésre. Az ERFA és az ENVA a hármas pillér alatt ahogy már korábbi még most mondtam, a valóságban időnként fedik egymást ezek a források, és a legtöbb országban ezt különféle minisztériumok irányítják, egymást kiegészítve és munkájukat szinkronizálva. A regionális szinten a programokat általában két külön programirányító bizottság irányítja és szervezi. Ezek irányító hatósága rendszerint egy testületbe e, egyesül, és nagyon gyakran e, kettős követelményrendszert és kettős irányítást jelent ez, amivel meglehetősen sok erőforrást esetleg e, elpazarolnak. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy az ERFA és az ENVA ugyanannak a projektnek vagy programnak különféle részeit külön-külön finanszírozza, és ez túl bonyolítja a rendszert. A következő dián, ne ijedjenek meg, svédül látjuk a feliratokat, de itt csak azt szeretném szemléltetni, hogy milyen összetett és bonyolult feladat az, hogy a helyi szinten az európai és a nemzeti forrásokat koordinálják, és ezek felhasználását szinkronizálják. Látjuk, hogy itt még külön helyi problémák is felmerülnek, amelyek legfőképpen amiatt adódnak, hogy meg kell állapítani, hogy az EU-s forrásokat a helyi szinten hogyan tudják felhasználni. Látjuk, hogy fedik egymást a különféle típusú eh, programok, és éppen ezért a különféle EU-s források felhasználási irányelvei és gyakran a nemzeti források felhasználási irányelvei nem világosak az átfedések miatt. Így aztán, amikor a társadalmi eh, inkluzióról beszélünk, vagy a regionális fejlesztésről, akkor törekednünk kell arra, különösen a helyi önkormányzatok szintjén, hogy ezeket az átfedéseket elkerüljük. Önök is eh, beláthatják, hogy ezek az intervenciók a helyi szinten, a helyi emberek számára alkalmanként túl sok komplikációt okoznak, és elképzelhető, hogy mindenek a vége az lesz, hogy itt az EU szinten ki kell alakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek világossá teszik, hogy a folyamat végén a konkrét megvalósítási szinten, a helyi hatóságok szintjén hogyan kell eljárni. Egyetértünk abban, hogy egy egységes alap sokkal könnyebbé tenni ezt a helyzetet. Tudjuk a költségvetési jelentésekből, hogy nem valószínű, hogy ez megvalósulhat, valószínűleg nem ez lesz a jelenlegi probléma megoldása, bár ezt szeretnénk szorgalmazni. Talán a soron következő hónapokban egy egységes európai keretrendszert lehetne ki dolgozni, egy olyan egységes stratégiai keretprogramot, eh, aminek egy általános szabályozássá kell összeállnia, és ezt a lehető legrészletesebbé kell tenni. Szeretnénk, hogyha az összes releváns alapot bevennék ebbe a stratégiai keretbe, és a lehető legegyszerűbbé és lehető legvilágosabbá tennék az alapok felhasználásának szabályait. Ugyanígy le, ez lehetővé tenni azt, hogy az adott tagországok a helyszinten ne fényezzék a saját eredményeiket, és ne torzítsák el a konkrét megvalósítási eredményeket. be kell látnunk, hogy mindezt csak úgy érhetjük el, hogyha alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmazunk, és a bizottságot arra ösztökéljük, hogy a helyi szintre figyeljen, és vonja be a helyi felügyelő hatóságok és megvalósító résztvevők embereit ennek a feladatnak a szinkronizálásába, annak érdekében, hogy egy horizontális eh, prioritásrendszert is ki lehessen alakítani, és eh, meg tudjuk határozni, hogy a kohéziós politika a konkrét megvalósítás szintjén hogyan eh, koordinálható. Ezeknek az aspektusoknak a figyelembe vétele nélkül elveszítjük az alapok felhasználásának konzisztenciáját. Az EU 2020 program keretén belül az Európai Bizottsággal együttműködve valószínűleg ezt az alulról felfelé építkező megközelítést kellene alkalmazni. Hamar kifogyhatunk az időből, és hogyha nem teszünk valamit a források integrációjának és a szinergia összehangolásának érdekében, akkor a soron következő 9 hónap által adott lehetőséget el fogjuk pazarolni. Mindenképpen gyorsan kell fellépnünk, ösztökélnünk kell erre a bizottságot, és úgy gondolom, hogy a helyi hatóságokat, a helyi érdekelt feleket ebben mindenképpen bele kell vonni. Very much. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nagyon hasznos volt meghallgatni ezt a három hozzászólást az átfedésekről és az egymás kiegészítő programokról. Közben megérkezett az Európai Bizottság képviselője, és a Péter Verkovicot arra kérem, hogy majd az eszmecserénk végén reagáljon arra, hogy a bizottság hogyan kíván eljárni a minden strukturális alap felé felállítandó egységes eljárás és egységes szabályrendszer esetében. És most megnyitom a, a vitát. Nem látom, hogy valaki kérné a szót, de Tegsejra kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni a Georgesnak ehhez a munkadokumentumhoz kitűnően szerkesztett, elég merész és tárgyilagos munka. Pontosan azokra tapintott rá, amik, azokra a kérdésekre, amelyekre oda kell figyelnünk. Ez nagyon jó. De öt dolgot szeretnék kiemelni, először is szinergiákkal kapcsolatban. Hiszen ezeknek regionálisan és helyi szinten jó eredményei vannak, de ezek melyek? Melyek tudnak közös, olyan közös szabályokhoz vezetni, amelyeket végre tudunk hajtani. Másrésztről, hogyan jön össze a koherencia és a szinergia? Amikor koherenciáról beszélünk, akkor azt látni kell, hogy az ERFA és a, az ESZA között van összefüggés, hiszen az ERFA alatt finanszírozott gazdasági célokat is jobban le, meg lehet valósítani, hogyha ezeket összekapcsoljuk más uh, egyéb forrásból uh, finanszírozott célokkal. Aztán a, azzal is egyetértek, hogy felül kell vizsgálni ezeknek az alapoknak a, az elkülönítését. Kérdés az, hogy megváltoztassuk a szétválasztás politikáját, hogy ami a múltban jól működött, és nem nagyon működött a városi területek, városfejlesztés területén, akkor megváltoztassuk. Ez nem csak egy szükség, ez egyszerűen elkerülhetetlen, hiszen láttuk, hogy egyszerűen nem működött. A jelenlegi válság fényében, meg aztán főképp, ugye, amit Európában tapasztalunk. Elkerülhetetlen, hogy jobban használjuk, jobban éljünk azokkal az eszközökkel, amik a kezünkben vannak. És végül a koordinációt minden szinten meg kell valósítani, horizontálisan és vertikálisan is. Össze kell hozni a helyi és a regionális hatóságokat, kezdve a tervezéstől, a kifizetésekig, az auditálásig, stb. Tehát minden hatóságot minden szinten össze kell hozni egy asztalhoz. De itt nem csak arról van szó, hogy a, az alapok közös felhasználása is lehetővé váljon, hanem esetleg új alapokat, új eszközöket is fel tudnánk hozni. Például ilyen az IBA is. Ennek nagyon egyszerű az oka van, nagyon egyszerű az oka, hiszen ha megnézzük azt az infrastruktúrát, ami a Tanjé Med 2-es program keretében hoztak létre Marokkóban, akkor azt látjuk, hogy létrehoztuk a, le, a legnagyobb és legjobban használható tengeri kikötőt az egész földközi tengeren. De ez azért érdekes, hogy több millió euróért építünk kikötőt, ami aztán hatalmas versenyt teremt, jelent a, a spanyol, stb. uniós kikötőknek. Tehát ez nem volt túlságosan bölcshúzás verseny képesség, illetve versenyhelyzet szempontjából, amikor ö, ö, fillérezünk a munkahelyek megteremtésén és megtartásán akkor viszont gyakorlatilag a saját versenytársunkat pénzeltük. Tehát azt gondolom, hogy ez a, ez a szinergia nem lehet csak valamiféle elméleti akadémiai kérdés, nem is lehet eként kezelni. Tehát itt azt kell tennünk, amire elköteleztük magunkat. Szerintem ez a példa olyasmi, amiből tanulhatunk, és amire lehet hivatkozni. Szerintem ne arról vitatkozzunk, hogy a szinergiákat elméletben hogy lehet meg létrehozni, hanem azt, hogy ez hogy tud működni gyakorlatban. Köszönöm, Ivan Kozmaris. A beszélő nem kapcsolta be a mikrofonját, most már igen. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. Először is szeretném Stavrakakisnak, kollégának megköszönni a munkáját. Nagyon komoly munka. Ez komoly kérdés, és fontos, hogy ezt megvitassuk. Én úgy értelmezem, hogy a, a legfontosabb mondatok, aminek általános javaslat értéke van, az a hatodik oldalon található, ahol azt olvashatjuk, hogy az erfát és az EH-t vissza kell helyezni a, abba a keretbe, ahol 2000, 2006-os időszakban is tartoztak. Szerintem ez egy nagyon komoly felvetés, és a kérdezem az elő, a kérdezem a, az előadót, illetve a bizottságot, aki erre illetékes válaszolni, hogyha látjuk a költségvetést a második pillérben a mezőgazdasági alapot nem használtuk ki kellőképpen az, e, meg az, előző, az elmúlt két-három e, évben. 1,8 milliárd euró maradt bent ezekben az alapokban, és nem csoportosítottuk át ezt a gazdasági fellendülés segítő programokra. A Költségvetési Bizottság pedig éppen ezért azt tervezi, hogy a vidékfejlesztési alapból 1 milliárd eurót kivesz, és átteszi a, a, a strukturális alapba. Tehát a kérdés az, hogy összeolvasztjuk ezeket az irányító rendszereket, vagy kiveszünk ebből egy részt, a másik pillérről beszélek a vidékfejlesztésről, ami, ami egy harmada 12 milliárd euró egy évben megkérdeztem otthon, hogy az emberek miért nem futja el a méreg, amikor, hogyha azt látják, hogy ezeket a pénzeket nem fizetik ki. A válasz az, hogy a gazdálkodók, akiknek ezeket a vidékfejlesztési programokat használni kéne, kellene, e, szükségük van egy csomó pénzre a társfinanszírozás, az önfinanszírozási részhez. Ha pedig ez nincsen, még akkor, és még ráadásul a banktól se kapnak hitelt, nem is foglalkoznak ezzel. Őket a hektár, a földalapú kifizetések érdeklik, úgyhogy ezzel a pillére nem is foglalkoznak, csak az egyessel. Tehát gyakorlatilag évente 12 milliárd euróról beszélünk, amit nem költünk el értelmesen, vagy egyáltalán nem. Tehát kérdezem az előadót, hogy lehet szinergiáról beszélni, akkor, hogyha ezt a, a második pillér, ugye az első pillér a területalapú kifizetésekhez kapcsolódik, most nem erről beszélünk, nem a területfejlesztésről, de talán végül, ugye azt látjuk, hogy különböző érettségi fokok vannak. A mezőgazdasági pénz, a mezőgazdaság tíz évre szólnak ezek, a struktúrális alapok pedig 7 éves megállapodásokat tartalmaznak. Akkor azt kell eldönteni, hogy hogyan tudunk különböző érettségi fokokon álló programokat egy pénzügyi eh, költségvetési tervbe beszuszakolni. Tehát lehet, hogy jobb lenne, hogyha nem az egész elfa ezt a eh, dolgot ö, eh, ö, kezelnénk, hanem csak kivennék ebből a vidékfejlesztést. Következő előadónak adom meg a szót, mondja az elnök asszony. Köszönöm, Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A bemutatók és az általános vita rendkívül érdekesnek bizonyult. Azt hiszem, hogy segítette a bizottságunk, szakbizottságunk munkáját. A munkadokumentum alapján én is szeretnék kitűnő kollégámnak, Stravakakis úrnak néhány kérdést feltenni. Jelenleg azzal a helyzettel nézünk szembe, ami alapján látjuk, hogy a jövőbeni szinergiák és összehangolások rendkívül fontosak a különféle európai alapok között. Mindez olyas valami, amivel kapcsolatosan az európai polgárok azt szeretnék, hogyha gyakorlatban is működne. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy olyasfajta vitákat tartsunk, mint amilyen a mai is. A jelenlegi válság időszakában, amelyen az Európai Unió éppen keresztül megy, azt látjuk, hogy számos régió ugyanilyen válsággal néz szembe, de természetesen meghatározott kérdésekre kell specifikusan koncentrálnunk. És ami a teljesítményt, a teljesítéseket eh, illeti, én szeretnék optimista lenni. Úgy gondolom, hogy az eredmények eh, meglehetősen kielégítőek, de fel kell gyorsítanunk a megvalósításokat, fel kell gyorsítanunk eh, a konkrét megvalósítások ütemét, és ahogy erre a jelentéstevő is rámutatott, a gazdasági tevékenységeket támogató alapok megvalósítását, az emberi értékre, a konkrét emberekre kell szabnunk. Erősítenünk kell Európa hozzáadott értékét a strukturális alapokon, alapokon keresztül, és így a szinergia elérését szolgáló szociális intervenciók területére kell koncentrálnunk. Ami a keresztfinanszírozást illeti, ezt természetesen át kell világítanunk, nagyon alaposan, és természetesen mindenek előtt hasznos konklúziókat kell kialakítanunk, le kell vonnunk a tanulságot mindebből, és célzottnak kell lennünk a megközelítésünkben. A kérdésem az, hogy vajon egyszerűen azt akarjuk-e csak, hogy az alapok között szinergiát alakítsunk ki, és különféle problémákat célozzunk meg, vagy egy általánosabb programfejlesztési szinten akarunk koordinációt és szinergiaépítést elérni. Én természetesen a második megközelítés mellett tenném le a voksomat, és úgy gondolom, hogy így lehetne hatékonyabban felhasználni ezeket a forrásokat, hogy a fenntartható fejlődés érdekében lépjünk fel. Itt az Európai Parlamentben újból és újból Eh, ahogy ezt a kohézióról szóló ötödik jelentésben is láttuk ebben a szakbizottságban, újból és újból eh, azon dolgozunk, hogy egy közös eh, politikát alakítsunk ki, ami egyúttal rugalmasnak is bizonyulhat. Végezetül szeretnék még egyszer gratulálni a jelentéstevőnek a dokumentumhoz, és nagy érdeklődéssel kísérem azt, hogy ez a parlament mit fog jövőben tenni a korábbi tapasztalatok és a kicserélt tapasztalatok alapján, annak érdekében, hogy ezeket a politikákat a konkrét gyakorlatban még gyümölcsöbbé tegyük és hatékonyabbá. Discussion, thank you. Köszönöm szépen, folytatjuk a témánk megbeszélését. Köszönöm, szeretném én is megköszönni a rendtéstevőnek ezt a rendkívül gazdag, de tömör munkadokumentumot, ami nagyon sok érdekes véleményt és tapasztalatot tükröz. Szeretnék rövid lenni, nagyon sok érdekes kérdésre rámutattak a hozzászólók és az előadók is. Szeretném ugyanakkor a bizottság véleményét eh, kifejteni, különösen az ötödik kohéziós jelentés és a költségvetésről szóló jelentés eh, fényében. A eh, bizottság legfőképpen arra törekszik, hogy a szinergiát és az integrációt három szinten valósítsa meg. Az első szint az a közös stratégiai keret, ami összefogná az öt alapot, így például ugye az ESZ-t, az MG-t, az MV-t, az ELFÁT és a halászati alapot. De a költségvetésről szóló jelentésben az is szerepel, hogy ezek az EU alapok mind a szinergia építést kell, hogy szolgálják. Aztán van egy másik javaslat is, ami legfőképpen egy összhangban van az európai eh, szintekkel, és eh, eh, igyekszik megszólítani azokat az irányító hatóságokat, amelyek felelősek a helyi szintű megvalósításért. Nos, ennek a szerződésnek a hatája legfőképpen a kohéziós politikára vonatkozik, de esetleg más alapokra is ki fogjuk terjeszteni. Végezetül a kohézióról szóló jelentéssel kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy ez a szerződés a koordinációs mechanizmusokat is kell, hogy szolgálja az EULAPok konkrét felhasználásának tekintetében. Végül a kezdemény, kezdvezményezettek szintjét illetően, ahol a, ahogy erről a munkadokumentumban is olvashatunk, rendkívül összetett a helyzet, a jogosultságokat vizsgáló követelményrendszerek helyi alkalmazásával kapcsolatosan. Meg kell néznünk, hogy a jogosultság és a végrehajtás hogyan kerülhet egy egységes szempontrendszer és végrehajtási szempontrendszer alá. Szeretném hangsúlyozni, azt a két kérdést, amelyet jelenleg is vizsgálunk, és egy, ezzel válaszolnék a korábban feltett kérdésekre. Az egyik kérdés az ugye, hogy legyen-e egy helyi egységes fejlesztési megközelítés, ami egybefogná azokat az alapokat, amelyek jelenleg a helyi fejlesztést szolgálják, így a halászati alap, a szociális alap és a regionális fejlesztési alap. Látjuk, hogy a kedvezményezettekre egy egységes helyi eljárásrendet kellene kialakítani. Egy másik kérdés a keresztfinanszírozás kérdése. A keresztfinanszírozás természetesen rendkívül fontos kérdés, hiszen ez lehetővé teszi a helyi szinten a kedvezményezettek számára, hogy kiválasszák azt a forrást, azt az alapot, ami legjobban szolgálja a saját érdekeiket, de a jelenleg alkalmazásban lévő keresztfinanszírozási szabályrendszer azt hiszem túlságosan bonyolult, és ennek egyszerűsítésére kell törekednünk. Végezetül szeretném hangsúlyozni, a fontosságát annak is, hogy a közös finanszírozás ugyancsak fontos lehet, különösen a helyi szinteken. Az ilyesfajta társ finanszírozásra jó példa például az úgynevezett szegénységgel foglalkozó platform, ahol integrált megközelítést alkalmazunk, és a városi fejlesztés területén például valódi eredményeket találunk. Született kezdeményezés arra is, hogy a pénzügyi szabályozást felülvizsgáljuk. Itt természetesen az ellenőrzések harmonizációja rendkívül fontos, és a pénzügyi szabályrendszer felülvizsgálata azt is szorgalmazza, hogy a közös menedzsment politikák felülvizsgálata területén és egyéb felülvizsgálatok területén olyan harmonizációt próbáljunk meg elérni, ami szolgálja azokat az, érdek, azokat az érdekelteket, akik különféle forrásokból költenek, és ezeknek a szinkronizálására vagy harmonizációjára törekednek. Így tehát a bizottság három megközelítésben gondolkodik. Az egyik egy stratégiaibb megközelítés az alapok harmonizálására, igyekszünk egyszerűsíteni az alapok felhasználásának menedzsmentjét, irányítását a nemzeti hatóságokon keresztül. Igyekszünk növelni az alapokhoz való hozzáférés lehetőségeit, könnyebb, könnyebbé akarjuk tenni a hozzáférést, és az európai szabályok szintjén, de ugyanígy a tagországok és a helyi közigazgatás szintjén is be kell vonnunk az érdekelt feleket, és el kell kerülnünk ugyanakkor a nemzeti szinteken az EU alapok töredékesé válását, túlságos feldarabolását. Nagyon fontos, hogy a kohéziós alapok felhasználásáért felelős hatóságok integrált megközelítést alkalmazzanak. Köszönöm, Péter. George, szeretnél néhány szót szólni? Igen, köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm kitűnő előadóink hozzászólását, hiszen nagyon érdekes dolgokat hallottunk. És szeretném megköszönni a kollégáknak is a vitához való hozzájárulásukat és az észrevételeiket. Remélem, hogy mindenki segít majd megedzéseivel hozzá szólásával, hogy ezt, ezt a jelentést konstruktívan tudjuk továbbvinni. Jó, akkor a terv az, mondja az elnök asszony, hogy januárban fogjuk ezt a dokumentumot elfogadni. Szeretném én is elmondani, hogy nagyon értékeljük a vendégelőadók meglátásait, hiszen így jobban átlátjuk a gyakorlati kérdéseket, a gyakorlati szempontból is jobban átlátjuk ezeket a dolgokat, hogy mi segíthet ebben a kérdésben, és az európai alapok hatékonyabb felhasználását segítik elő. Szeretném megköszönni Péter Berkovicnak a bizottság elkötelezettségét, hogy tovább haladnak azon az úton, amely a politikák eredményesebb és hatékonyabb felhasználását illeti, ami lehetővé teszi, hogy szinergiákat teremtsünk ezen programok között. Örülök annak is, hogy a szakbizottságunk és a parlamentben folyó vitát figyelemmel kísérte, remélem így lesz ez továbbra is, és így sikerül majd az elkövetkezendő politikát úgy strukturálni, hogy javítsuk a strukturális alapokból származó források felhasználását. Köszönöm szépen mindenkinek, és térjünk rá a következő napirendi pontunkra, ami nyilvános meghallgatás. Az európai városok és nagyvárosok helye a kohéziós politikában ezt a címet viseli. 11.45-ig van még időnk ezen meghallgatás előtt. 5 kolléga van, kettő az Európai Bizottságtól, aztán az Eurocity részéről lesz itt, aztán a Charles, a, a Prágai Károly Egyetem szakértője fog megtisztelni bennünket jelentéséről, illetve a Budapesti Kutmarok Metropolitán Kutatóintézettől és különösebben nem akarnám húzni az időt, akkor most megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőinek, hogy szóljon néhány szót igazából a múltról, és értékelje a, a 2000-2006-os városi közösség kezdeményezést. Túlságosan sok időnk nincsen, úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy térjen a lényegre, és fogja rövidre mondó, mondókáját, és akkor most Daniel megadom a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én is készültem egy prezentációval, itt is van. Köszönöm szépen Először is szeretném bemutatni a Városi Közösség kezdeményezést. Hogyha megkaphatnánk a következő diát. Mi volt az Urbánus 2? Aki nem ismeri, annak elmondom, hogy ez egy olyan eszköz volt, amely a városi válságban lévő térségekkel tudtuk kezelni. Ez mit jelent? Olyan térség, ahol magas a munkanélküliség, lerobbant fizikai környezetet találunk, kevés zöld felülettel, és ahol rengeteg a szociális probléma, komoly a bűnözési ráta, és ezek a dolgok mind együtt fordulnak elő egy városi területen. 70 program volt, futott a régi tagállamban, a régi tagállamokban, és ezek, hogyha megnézzük, hogyha 70-nel elosztjuk a 2,2 millió embert, akkor az IPEG csak olyan 30 ezres nagyságrendre terjed ki egy-egy program. Most el lehet képzelni, hogy az ember saját városában ez mi, mi, hogy néznek ki. Tehát koncentrált problémák és relatíve kicsi területre terjed ki ezeknek a programoknak a hatása. Az elkölthető pénzösszeg relatíve magas volt, és az első célkitűzés nagyságrendjével vetekedett. Tehát itt a, az úgynevezett urbánus módszer integrált megközelítést kívánt a gazdasági, szociális és a lerobbant térségek fizikai regenerációra területén. És a módszer erős helyi partnerségek kialakítása volt, partnerség a helyi közösségekben, az önkormányzatokkal, partnerség pedig minden fontos helyi szereplővel. És akkor nézzük a következő diát. Vannak itt fontos adatok, de hogyha csak egy dologra figyelünk, akkor az, az legyen, hogy alapos volt minden, mind a 70 programot alaposan megnéztük, megnéztük a dokumentumokat, az ada, rendelkezésre álló adatokat, statisztikákat, és kiválasztottunk 15 reprezentatív esettanulmányt. Ezek kiegyensúlyozott képet adtak olyan értelemben, hogy az unió egész területét lefették, és a különböző stratégiák és megközelítéseknek egy kiegyensúlyozott keresztmetszetét adták. Voltak itt nagyobb városok, közepesek és kisebb városok. Tehát ez a 15 esettanulmány annyira reprezentatív volt, hogy ennél jobban már nem is lehetett volna. Ezek három ezek során három hét uh, tanulmányi látogatást tettünk, és mm, szó, eszmét cseréltünk uh, a minden érintettel, a, a helyben um, érintett szereplőkkel. Másfél év alatt három tudományos szakértő keresztül, akik ugye egy, szintén egy kiegyensúlyozott testületet alkottak, Markin Parkinson, aki nagyon támogatta az Urbánust. Aztán volt egy szke- szkeptikus olasz professzorunk, és itt volt velünk Ján, aki valahol a kettő között állt. És rajtuk keresztül uh, szivárgott el hozzánk az eredmény, amit ők értelmeztek. Szeretnék néhány dolgot kiemelni az eredmények közül. Ezeket három részre bontottam. demonstráció céljából a fizikai regeneráció, a helyi gazdaság építése és a társadalmi kirekesztés problémájának leküldése. Ezeket nem volt egyszerű még projekt szinten sem szétválasztani, és hogy hadd adjak egy példát az integrációra, ahol én magam is ö, jártam, egy lerobbant épület, amelyet ö, újra hasznosítottak, felújítottak, és képzéseket ö, tartottak benne, főleg a tartósan munkanélküliek ö, részére, különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok ö, körében. De megpróbáltuk ezt a hármas szempontot egyformán érvényesíteni, és így ennek mentén ki, kiemelni néhány projektet. A fizikai regeneráció területén itt van egy csomó szám, a 2.314 ezer négyzetméternyi épület felújítása mit jelent? Ez rengeteg. De hogyha az ember oda megy, egy Urban 2-es program által felújított területen, akkor zöld felületeket látunk, amiket létrehoztak, bicikliutakat, gyalogos zónákat, sétáló utcákat, és hogyha rátérünk a gazdasági fel, felújításra, a gazdasági aspektusra, akkor azt látjuk, hogy sok kicsi apró intézkedést tettek, amivel kis boltokat, kis vállalkozásokat támogattak, inkubátorokat, és mikroszinten tudtunk segítséget nyújtani. Hangsúlyozom a mikro szócskát. Ha megnézzük a statisztikát összességében, akkor azt láttuk meglepő módon, hogy a munkanélküliségi ráták ezekben a ezekben a területeken azt láttuk, hogy a, az anyaváros hoz volt ez kötve. Tehát, ha az anyavárosban nőtt a munkanélküliség, akkor a környéken is nőtt. Hogyha ott csökkent, akkor máshol is csökkent. Tehát a lényeg az, hogyha a mikrót, ö, gazdaságot mikroszinten meg tudjuk változtatni és tudjuk javítani, akkor ahhoz, hogy ez, ezt el tudjuk érni, ahhoz a környezetét, az anya várost kellett sokkal magasabb szinten fejlődésre segíteni. A szociális társadalmi kirekesztés problémája, hiszen ez gyakorlatilag kézzel fogható, hogyha az ember elsétál egy ilyen helyen, hogyha most elmegyünk egy Urban 2 területre, és megszólítjuk az embereket, akkor azt látjuk, hogy beszélnek, beszélnek az emberek róla, hogy tudják azt, hogy milyen új szociális ellátások vannak, és egy kicsi területen ezekkel az összegekkel lehet javítani a bűnözésen, a bűnözési rátákon, pusztán azzal, hogy mondjuk jobb a közvilágítás. Tehát ezek azok a hatások, gazdasági, fizikai regeneráció és a társadalmi kirekesztés területén, amivel amit fel tudunk mutatni. Ha most a horizontális eredményeket és következetéseket nézzük, akkor itt ez a dia mutatja a legfontosabb következtetés. A sikereseket mindig helyi projektgazdák csinálták, akik, ahol bevonták a helyi embereket, a helyi résztvevőket, ahol nem sikerült a projekt, azok, amiket felülről próbáltak erőltetni. És ez nagyon érdekes dolog nekem közgazdászként, én, én azt vártam volna, ugye ez meglepő volt, hogy egy bizonyos projekt típus lesz majd sikeres, és ehelyett kiderült, hogy nem az volt a lényeg, hogy mit csinált, hanem az, hogy hogyan. Hogy bevonjuk a helyieket, a helyi szintet a projekt kidolgozásába, és ez nagyon fontos egy olyan kontextusban, ahol a programok 80%-át a helyi hatóság vezette, és ő volt a projektgazda. És ez azt jelenti, hogy a helyi mindenféle szereplőknek, szociális gazdasági szereplőknek teljes skáláját, keresztmetszetét bevonták. És ezzel rá tudunk télni a horizontális konklúzióknál a következő diára. Nagyon fontos szerepe van a nagyobb szereplőknek, hiszen a helyiek pontosan tudták, hogy helyben mire van szükség, de nem voltak olyan helyzetben, hogy ezeket a projekteket abszolválják, levezényeljék saját maguk, egyszerűen nem voltak, nem voltak kapacitásuk. És az Urban 2-esnek az egyik siker, kulcsának az egyik siker faktora az volt, hogy a nagyobb szereplők segítették helyben kapacitásukat kiépíteni, és ezzel még nincs vége. A projektek fenntarthatósága is fontos. 60 százalék az Urbánus 2-es projektek 60 százaléka a program lejárta után is tovább él. Szerintem nagyon magas szám. Hogyha megnéz az ember a helyi ö, fejlesztési programokat, ennek megvan egy teljes ö, ö, természetes életciklusa, időciklusa, hogyha fölül, fölültünk egy épületet, azt tart valameddig, és utána kész, nem kell folytatni. És en, ennek tudatában ez a 60% nagyon szép eredmény. De ami általában a fenntarthatóságot biztosítja, az a nagyobb ö, szereplő jelenléte. Hiszen a, a helyiek indítják el, ők valósítják meg, de a sikerhez az is kell, hogy vala, egy nagyobb szereplő legyen, aki aztán nem hagyja elaludni a dolgot, és fenntarthatóan önjáróvá válik úgymond a projekt. És akkor a majdnem utolsó dia. Ha én, mint értékelő, ha még eddig nem mondtam volna, ami nem csak az Urban 2-esre vonatkozik, hanem sok programra is. Voltak gondjaink a monitorenkkal, a, nyomon követé, a projektek nyomon követésével több mint négyezer indikátorral indultak ezek a projektek, hogyha elképz... ez, ez nagyon sok. Tehát mondjuk, mondjuk, mondjuk programonként ez átlagosan 59 indikátorra jön ki, hogyha visszaosztjuk. Tehát ez nagyon ambiciózus volt, mindent mérni akartak. Ezt nem tettem oda, valami érdekeset, az intervenciós logika nem volt egészen világos. Volt olyan pro- projektmenedzser, amikor megkérdeztük, hogy mi volt a területnek a problémája, akkor azt mondta, hogy a munkanélküliség a hosszú távú munkanélküliség. És mit csináltak? Hát újraépítettük a város központot. Na hát akkor ez hogy jön össze a tartós munkanélküliséggel, mire ő? Hát azt nem tudom. Tehát időről időre láttuk azt, hogy volt egy igény, volt egy szükségesség, kaptak egy kalap pénzt, de ez a kettő valahogy nem jött össze. És nem láttuk azt, hogy képesek lennének az eredményeket utána nyomon követni, és, és ez nem csak az Urbánus 2 vonatkozik, hanem más programra is, hogy egy, tudni kell azt, hogy mi a probléma, mit akarok csinálni, és hogy ez hogy fog hatni a problémára és hogyha, ezt, és hogyha ezzel nem tudjuk megoldani, akkor viszont nincs szükség a programra. Az egyik ajánlás az, hogy kell lenni egy alapvető intézkedési logikának. Legyen néhány, de releváns indikátor, és ezeket össz, konzisztensnek kell lenni, és be kell vonni a helyi embereket és egy nagyobb szereplőt is. És ezzel elérkeztünk az utolsó diához, az összefoglaláshoz, hogyha megnézzük az Urbánus 2-es program területeit, egyértelműen javulást látunk a 2000-2006-os programozási periódusban. Az alapvető statisztikák, hogyha megnézzük, csak a 15 tanulmány, esettanulmánynak a területét, 13 és fél, a fél az azt jelenti, hogy a program jó volt, de a városka környékén a gazdaság egyszerűen összeomlott, és ez befolyásolta a projekt sikerét, és ez is bizonyítja, hogy mennyire fontos a környezet. De fontos azt látni, hogy vannak határok a nagyságrendben és és a, a hatókörben, például a széles a nagyobb, tágabb értelemben gazdaság, eh, hogy legyen a helyiek, a helyi ügyeket látják, és nem látnak kívül ezeken a problémákon. De sokat lehet tenni kicsi dolgokkal helyben, hogyha az ember hajlandó a helyekkel szóba állni, őket meghallgatni, és őket bevonni ebbe. És hogyha hajlandóak vagyunk meghallgatni és bevonni egy nagyobb partnert, annak érdekében, hogy adjon tudást, kapacitást, tapasztalatot, és aztán nagyon fontos, hogy egy világos képünk legyen, tudjuk, hogy mi a probléma, mit akarunk, és hogy fog kinézni a dolog, hogyha jónak ítélik a programot. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Daniel Mukénak. Nagyon brutálisan kell eljárnom sajnos, hogyha eszmét akar velünk cserélni, akkor muszáj egy kis időt megsporolnunk a beszélgetésre, éppen ezért szeretném felkérni az előadóinkat, hogy tartsák magukat a 10 perces idő intervallumhoz, mert különben nem lesz időnk a beszélgetésre. Most szeretném az Európai Bizottság képviseletében megkérni előadónkat, hogy beszéljen nekünk ezekről a megfontolásokról. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy PowerPoint prezentációval készültem én is. Prezentációmban öt kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is az első kérdés, hogy miért foglalkozunk a városokkal. A másik kérdés arról szól, hogy milyen tapasztalatokra tettünk szert a városi dimenziókban, a jelenlegi programozási periódusban. Aztán beszélnék Kérem a második diát. Aztán beszélnék azokról az elképzelésekről, eh, amelyek a jövőbeni eh, városi fejlesztésről szólnak, aztán a kohéziós eh, politikán túlmutató elképzelésekről is beszélnék. Először is nézzük, miért foglalkozunk a városokkal. Belátható, hogy az európai lakosság három negyede városi környezetben él, és rendkívül nagy növekedési potenciál van. A városokban az emberek a növekedés motorjának tekintik, az innováció központjának tekintik a városokat, különösen a nagyvárosokat, de természetesen a városokban különféle kihívásokkal is szembe kell néznünk. A szociális különbözőségek, szakadékok egyre nőnek, polarizálódik a lakosság, gyengül bizonyos okok miatt a nagyvárosok gazdasági potenciálja, és a városok a regionális szinten nincsenek kellőképpen kapcsolatban egymással. A városok kulcsfontosságú szerepet játszanak a demográfiai kihívásokkal való szembenézés területén, az energiaszolgáltatás, az éghajlatváltozás területén, és a migránsok kezelésének területén is rendkívül fontos szerepet játszanak a városok és a helyi önkormányzatok. Ha megnézzük a városi eh, dimenziót a jelenlegi programozási periódusban, akkor láthatjuk, hogy úgy döntöttünk, hogy, az, eh, a, hogy a városi eh, kezdeményezést, ami korábban nagyon sikeres volt, nem folytattuk, és a városi közösségi kezdeményezés jogi alapja a nyolcas cikkeje a vonatkozó Európai Tanácsi Rendeletnek. És mindez a kohéziós politikai támogatásra épül, de ahogy tudjuk, mindez nem volt automatikus. A nyolcas cikk önkéntes alapú volt, és nem kötelező alapú, és nem minden tagország és nem minden régió támaszkodott erre a lehetőségre. Látjuk tehát, hogy ennek a tevékenységnek a legfőbb pozitív velejárul az volt, hogy számos városi terület bekapcsolódott ebbe a tevékenységbe. Azt is láttuk, hogy körülbelül 10 milliárd eurót szántunk az a városi prioritás tengelyekre, és egy új pénzügyi irányítási eszköz is beindult, ez volt a Jessica, és ezt egyre inkább növekedő sebességgel próbáljuk alkalmazni. Melyek voltak a gyenge pontjai ennek a politikának? Láttuk, hogy számos programban az ágazati befektetés mellőzte a kellő integráltságot, csak néhány eh, jelét láttuk a városok közvetlen bekapcsolódásának a helyi szinten, és sajnálatos módon eh, nem láttuk, hogy a pozitív eh, tapasztalatokat az urbánus kezdeményezésből felhasználták volna ezen a szinten. Amikor tehát nemrégiben átvizsgáltuk azt, hogy a helyi érdekeltek bevonása hogyan működött a különféle tagországokban, akkor azt láttuk, hogy nem volt kielégítő a helyi szintű hatóságok részvétele, és nem fogadták be, nem váltak tulajdonosaivá a különféle kezdeményezéseknek, és ezért azt is láttuk, hogy nem kapcsoltak bele igazából a végrehajtásba, csak a formális és informális kezdeti konzultációkba kapcsolódtak bele, de nem a konkrét területi végrehajtásban. Ez sajnálatos, és ahogy erre Daniel rámutatott, kialakult az az eh, érzetünk, hogy a városi kezdeményezés sikeres megvalósításának egyik előfeltétele az, hogy a helyi szinten befogadják a hatóságok ezeket a kezdeményezéseket, ez azonban nem történt meg kellő mértékben. Az ötödik kohéziós jelentés, ahogy tudjuk, felszólít bennünket arra, hogy egy ambiciózus, urbánus munkatervet alakítsunk ki, és hangsúlyozza a városok szerepét abban, hogy az Európa 2020-as stratégia elképzeléseit meg tudjuk valósítani. A fenntartható fejlődésre kerül itt a hangsúly, és ahogy ezt hangsúlyoztuk korábban, a városoknak kulcs szerepe van ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításában. A kohéziós jelentés rámutat arra is, hogy jobban be kell kapcsolni a városokat a programtervezésbe és a programok megvalósításába, és nagyobb szerepet kell, hogy játszanak a nyomonkövetési bizottságokban. Rugalmasabb megközelítést kell alkalmaznunk azokon a területeken, ahol azt látjuk, hogy a területi kohézió politikájának megvalósítása különösen nehéz akadályokba ütközik. Így például a folyó menti térségekben, vagy bizonyos régiókban. A bizottság javaslatának egyik része az, hogy teljesen világos, célzott lépéseket tegyünk olyan területeken, amelyek több szempontból is hátrányos helyzetűek. Minden pozitív elemét be kell vetnünk itt az urbánus kezdeményezéseknek, így például az integrált megközelítést, az alulról fölfelé építkező megközelítést, a helyi érdekeltek, a helyi résztvevők közvetlen bevonása, lehetnek ilyen eszközök, és fokozni kell a hálózat építést is, így például az Urbaktra hasonlító európai hálózatépítési stratégiákat, és be kell vetnünk hatékonyabb pénzügyi irányítói eszközöket is, mint amilyen például a Jessica. A bizottságot rendkívül érdekli az, hogy a területi politika célkitűzései hogyan vannak kialakítva, és éppen ezért részt veszünk azokban a megbeszélésekben, amelyek remélhetőleg oda vezetnek, hogy világosabban látni fogjuk azokat a kihívásokat, amelyekkel az európai városok szembenéznek, melyek a legjobb E, gyakorlatok, azok a jó példák, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos városok e, siker, e, sikeresen néztek szembe ezekkel a kihívásokkal. A régió főigazgatóság tehát jelenleg éppen a holnap városai elnevezésű gyakorlatot hajtja végre. Ennek keretein belül már két workshopot tartottunk, és most készítjük elő a harmadikat, és ezeknek a workshopoknak az eredményét be fogjuk mutatni, és ezek már hozzáférhetőek is az interneten, és elképzeléseink között szerepel az, hogy jövő év márciusában egy összefoglaló jelentést teszünk nyilvánossá ezekről a workshopokról és a e, gyakorlatról, és a résztvevő hét európai város eredményeiről be fogunk e, számolni. A bizottság aktívan e, támogatja azt a tagországok közös gyakorlatát, ami igyekszik egy közös keretrendszert kialakítani a fenntartható városok számára. Ez a az RFSC, a Reference Framework for Sustainable Cities, és eh, ez egy olyan eh, kezdeményezés, eh, amelyben Franciaország és Belgium, valamint a régió főigazgatóság vállal közös irányítói szerepet, és jelenleg a próba időszakban vagyunk. 15 öt európai várost választottunk ki. Egy évig tart a próba időszak, és hogyha ebből a próbaidőből hasznos tapasztalatokra teszünk szert, akkor ezt ki fogjuk terjeszteni az összes európai tagállam városaira. Ez volt az utolsó dián. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönjük szépen a rendkívül érdekes bemutatót, most pedig szeretném megkérni következő előadónkat, Paul Bevan urat, az Eurocities eh, akcióterv eh, főtitkárát, hogy számoljon be nekünk eh, erről a kezdeményezésről. Köszönöm szépen, elnök úr, három fő elvről szeretnék beszámolni, az integrált megközelítésről, arról az ambiciózus városi urbánus programról, amiről korábban már szót ejtettünk. Úgy gondolom, hogy az urbán programból rendelkezésre álló bizonyítékok azt mutatják, hogy beláthatjuk általánosan, belátjuk azt, hogy a kohézós politikának hosszantartó hatása van, amikor összevetjük a gazdasági és szociális eszközöket és tépéseket is. Vannak olyan ö, tapasztalatok, amikor azt látjuk, hogy a helyi szinteken ezeket a kezdeményezéseket kellőképpen koordinálják. A helyi szint az, ami a legközelebb van a megvalósítás szintjéhez, a városok itt az igazi érdekeltek, a városi vezetők a helyi tapasztalatok és helyi megvalósítások vezetői, beléjük vetik eh, a helyi polgárok a bizalmukat, eh, éppen ezért úgy gondolom, hogy a konkrét terepen kell, hogy legjobban működjön az integráció. Tudjuk, hogy több, hogy egyre többet érünk el, és több hasznot húzunk a rendelkezésre álló pénzből, hogyha az integrációs megközelítést alkalmazunk, de a jelenlegi keretben nem alkalmaztuk kellőképpen ezt az integrált megközelítést. Törekednünk kell arra, hogy integráljuk az alapokat, különösen az ESZÁT és az ERFÁT és tudjuk, hogy az idei év a szegénységgel, a szegénységgel szembeni küzdelem éve, és mindenképpen foglalkoznunk kell a szociális és területi kohézióval, foglalkoznunk kell azzal, hogy a különféle urbánus területek hogyan vannak összekapcsolva más regionális területekkel, emelnünk kell a szociális szolgáltatások rendszerét a szociális mobilitás rendszerét elő kell mozdítanunk, és olyan lehetőségeket kell biztosítanunk, amelyek alapján a helyi szinten működő felek új munkához, munkalehetőségekhez, új városi lehetőségekhez juthatnak. Éppen ezért általános érvényben globálisan a városok rendkívül fontos húzó erőt jelentenek itt. A városok olyan gazdasági húzó erőt biztosítanak, amelyet semmiképpen nem szabad szem elől tévesztenünk. Az európai urbánus modell egy rendkívül sajátságos modell, és megvan benne a lehetőség a fenntartható városok kialakítására, kezelhető a városi lakosság koncentráció, és úgy gondolom, hogy kialakult egy olyan versenyképes találkozási pont, amin keresztül az európai urbánis modell fenntartható, ezt mi mindenképpen támogatjuk és szorgalmazzuk a kohéziós politikák fényében is. Jó látni tehát azt az ambiciózus urbánus programtervet, amit a kohéziós jelentés tükröz, ugyanis meggyőződésünk, hogy a kohéziós politika lényege, hogy a területi potenciálokat felnyissa és hozzáférhetővé tegye. Sok időt töltöttünk azzal, hogy áttekintsük a kohézus politika történetét, ami arra irányult, hogy a regionális kiegyenlítetlenségeket megszüntesse. Ez azonban, ez azonban túlságosan szűkkörű volt, tisztába kerültünk a problémákkal, de nem mindegyik régiónak, nem mindegyik területnek vannak ugyanolyan potenciáljai. Figyelembe kell vennünk a vidéki területeket, a határterületeket, a különféle regionális sajátosságokat. Mindegyik területnek megvannak a különleges jellemvonásai, és nem lehet a korábban javasolt módokon csökkenteni az egyfőre jutó nemzeti össztermék mutatókat, újabb eljárásokat kell kidolgoznunk, és az eredményekre kell koncentrálnunk, különösen a jelenleg kialakult kritikus környezetvédelmi helyzetben és gazdasági helyzetben a kohéziós politikának fel kell szabadítania azokat a regionális területi potenciálokat, ahol a legnagyobb hatást lehet elérni, ez a terület pedig a városi urbánus terület. Világossá kell tenni azokat a városi területeket, ahol a legnagyobb eredményt lehet elérni, és így lehet jelentős előrelépésre szertenni. Javítanunk kell, és javítottuk is a hatékonyságot azzal, hogy be kell azonosítanunk azokat a területeket, ahol a leghatékonyabbak lehetünk, ezek pedig azok a területek, ahol a legnagyobb számban állnak rendelkezésre üzleti vállalkozások, lehetséges piacok, potenciális munkaerő, ellátottság, ezek a területek pedig a városok, és a városok kell, hogy a vezető szerepet betöltsék e, Európa versenyképességeinek e, biztosítása érdekében a jövőben is. A Ugyanakkor látjuk, hogy a károsanyag kibocsátás 80%-a e, a nagyvárosokból kerül ki, és Éppen ezért az Európa 2020-as program egyik célterülete a nagyvárosi dimenzió kell, hogy legyen. A kohéziós jelentés azt javasolja, hogy a városi hatóságoknak adjunk nagyobb teret annak érdekében, hogy saját maguk végezhessék a tervezést, így például a jelenlegi helyzetben a azt látjuk, hogy nagyon gyakran nincsenek kellőképpen bevonva a helyi hatóságok. Konfliktusok alakulnak ki a regionális és a helyi önkormányzati hatóságok között. Éppen ezért ezt a rendkívül ambiciózus urbánus keretprogramot csak nagyobb összehangoltsággal lehet megvalósítani. Tovább kell lépnünk annak érdekében, hogy az urbánus lépések megvalósításának érdekében újabb forrásokat tegyünk hozzáférhetővé, meg kell határoznunk azoknak a városoknak a listáját, amelyek együttműködnek és egyetértésben vannak a bizottság célkitűzésével. A szektorokon átívelő perspektíva mellett integrált megközelítést és fejlesztést kell alkalmaznunk a területi integráció területén is, itt, is és itt rugalmasabbnak kell lennünk annak érdekében, hogy a fejlesztési programok valódi földrajzi térképét megrajzolhassuk, és az ilyesfajta funkcionális térségek potenciáljait igyekszünk összehangolni, és mindezeket egyre szélesebb területekre kiterjeszteni, hiszen azt látjuk, hogy a városok területi szinten a helyi érdekeltekkel együttműködve az önkormányzatokkal és a kormányzati szervekkel is együttműködve rendkívül nagy hatóterületre tesznek szert. Szorgalmaznunk kell a városok és a városok vonzás körzetének önállóságát és szuverenitását, és nem szabad hátrányos helyzetbe hoznunk őket. Mindezt összefoglalva azt látjuk, hogy a jelenlegi euroszkeptikus hangulatban, ami átível egész Európán, sürgető szükség van egy olyasfajta megközelítésre, ami összefogja az európai polgárokat és az európai városokat, ahol az európai polgárok java túlnyomó többsége él, és ez egy rendkívül fontos lehetőség számunkra jövőre nézve is, az Európai 2020-as program célkitűzései hangsúlyozzák a fenntartható és inkluzív fejlődést, és ezt a nagyvárosokra koncentrálva lehet elérni. Köszönöm szépen. Very much. Köszönöm szépen. Beván úr nagyon érdekes hozzászólását, és most szeretném megadni a szót Ludek Szikora professzor úrnak a Prágai Károly Egyetemről. Elnök úr, hölgyeim és uraim, hogy ha meg akarjuk vitatni az, a, az európai városok helyzetét a kohéziós politikához viszonyítva, akkor három kérdést tettem fel. Mi a városok szerepe abban, hogy válaszoljunk az európai társadalom ma szemben álló nagy kihívásokra? Milyen feltételek mellett tudnak ezek a városok pozitívan reagálni erre, illetve milyen, mi a kohéziós politika szerepe abban, hogy a városokat ezek, ezekhez hozzá szeretjük. A közepes méretű városokra koncentráltunk, méghozzá az tágabb hazámban a közép-kelet-európai városokra. Következő dián úgy gondolom, hogy a városi társadalmak képesek a társadalom egészének nevében reagálni. De néha nem tudjuk úgy kezelni ezeket a városi helyeket, mint ahol maguk a társadalmi folyamatok zajlanak, hanem minden áron valamiféle specifikusan urbánus feltételeket és jellegzetességet próbálunk találni amikor az urbánus programok megvalósításáról beszélünk, akkor nem csak a pénzügyi eszközöket kell biztosítani, hanem olyan dolgokat rá is kell gondolni, amihez nem kell pénz külső forrásból, és, ahhoz, és amihez nem kell valami nagyon bonyolult szervezési, szervezeti háttér. Úgy gondoljuk, hogy úgy gondolom, hogy az intelligens, fenntartható és integratív növekedés elengedhetetlen a gazdasági, társadalmi, kulturális lehetőségek megnyitása terén a társadalom számára. Leírtam azokat, hogy mik a fő problémák, és erre milyen fontos válaszokat tudunk adni. Nézzük először is a kihívásokat és problémákat. Először is az európai városok helyzete a világgazdasági rendszerben, illetve a demográf, demográfiai változás az, az előregedés. Erre válaszként bizonyos olyan ha, szűk területeket kell erősíteni, ahol, ahol versenyképesek tudnak lenni az európai vála, városok, aktív időskor aktív öregedést biztosítva, hiszen ez pontosan az a kor, ami, ami ez még akár előnyünkre is válhat. Szolgáltatások, kutatásfejlesztés, kultúra és ö, oktatás köré kell ö, teremteni a városainkat, hogy így ö, globális fővárosokat tudjunk ö, teremteni, ahol speciális szolgáltatásokat, kultúrát és oktatást tudunk nyújtani, és, ahol, és hol húzzuk meg először a szíjat? Hát az oktatás területén pedig ez nagy hiba, hiszen a, a, a, az iskolázott embereknek sokkal több a lehetősége, és a társadalom is sokkal több lehetőséget kap ezáltal. Ez egy intelligens cél, és nagyon fontos dolog, de alapvető feltételek hiányzanak, mint a hozzáférhetőség, az információs és kommunikációs technológia, valamint a jó életkörnyezet. A másik terület, amit kiválasztottam, az a fenntartható fejlődés és az energiahatékony ö, városok. Mivel az energiaköltség egyre növekszik, erre is valamiféle megoldást választ kell találnunk. Azt gondolom, jól tesszük, hogyha megnézzük, hogy az épített környezet tehát hogy tudjuk energiahatékonyabbá tenni, hogy tudjuk fenntarthatóan megszervezni a városainkat. Regionális szinten és funkcionális urbánus régiókat kell létrehozni. Barna mezős felújítások, új beruházásokkal, amelyeket a regionális integrált tranzíci rendszerek támogatnak, és ez azt jelenti, hogy össze kell fogni a várost és vonzás körzetét, nem pedig külön kezelni ezeknek a problémáit. A harmadik terület, a harmadik példa, amit választottam, a, az integrált, a befogadó növekedés, ez egy álom végül is, ahol, ahol a kulturális társadalmi sokféleség, akár úgy is mondhatnánk, hogy több város, több, több társadalom él egymás mellett. De látjuk azt, hogy, hogy egyre csökken a középosztály szerepe, illetve a vegyes kulturális területek szerepe. Erre adható válasz a kulturális tolerancia és a társadalmi kohézió befogadás ennek az alapja pedig az iskolázottság és kulturális tolerancia, ami alapvetően a középosztályon nyugszik. Nem sokat beszélünk erről a társadalmi rétegről, de ő rajtuk áll vagy bukik a gazdasági fellendülés. A integrációs és szegregáció ellenes politikákat kell alkalmazni, amelyek kulturális sokféleséget támogatják. Sokszor sokszor ezt összekeverjük az asszimilációval, és próbáljuk őket asszimilálni, beleolvasztani magunkba, és nem valódi integrációs politikákról beszélünk. Az urbánus és félurbánus ö, ö, vidéki ter- társadalmat, közösségeket próbálunk ö, integrálni, és amire szükség van, jobb infrastruktúrás feltételekre, például közlekedés területén, infokommunikációs technológia és digitális hozzáférés területén. Sokat, sok eredményt értünk el a például a városközpontok felújítása terén, barna mezős beruházások területén, de még mindig vannak olyan földrajzi területek, ahol ezek hiányoznak. Erről már ma hallottunk, hogy a várost egy egészként kell kezelni, és a környezetét is, környezetét is be kell vonni a fejlesztési programokba. Azok a városok, amelyek amelyeknek vonzás közvetével együtt, kell, együtt tudjuk kezelni, akkor ezek lehetnek funkcionális városok tulajdonképpen. Ezeknek több városmaggal rendelkező több város maggal, városközponttal rendelkező városokból álló hálózat ö, tudna így előállni. És így ezek a városok tudnának transnacionális hálózatokká épülni, például Prága, Budapest, stb., és megosztanánk egymással az információt és a tapasztalatot. Azt már ma hallottuk, hogy mennyire fontos a szinergia a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi célkitűzések területén. Én nagyon ki, kiállnék a kondicionalitás, a támogatás kondicionalitása mellett, a odáj, okáért a költség, az energiahatékonyság elengedhetetlen. És ez szükséges a holisztikus megközelítéshez, a holisztikus fejlesztéshez, ahhoz, hogy intelligens fejlesztés és növekedést tudjunk elérni. Már beszéltem a területi integrációról, nem csak városi szinten, szinten hanem város vonzás körzeti szinten, hogy ezeket több központú régióká épüljenek ezek a város több maggal rendelkező városból álló hálózatok, és nagyon fontos ebből a szempontból a szubszidiaritás elvének megtartása, illetve a különböző eszközök város, régió, országos és európai régiós szinten. Azt szeretném látni, hogy, hogy újjáéledő városaink vannak. Olyanok, amelyek képesek megbirkózni a jelen bizonytalanságával. Rugalmas, alkalmazkodóképes menedzsmentre van szükség. Egy univerzális célokat szeretnénk kitűzni, helyi feltételekre adaptálva. Aztán a kísérletezés, az innovációra, a hálózatépítése is gondolni kell, nem szabad kizárni. Amit nagyon támogatnék, az, hogy a, nem csak helyi és regionális szinten, hanem az az egységes európai célkitűzéseket magasabb szinten is megvalósítsuk. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, professzor úr. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció. És akkor most szeretném megkérni Iván Tosics professzor urat a Metropolitán Kutatóintézettől Budapestről. Professzor úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt megállapítást szeretnék tenni az első a következő, az EU 2020 egy jó kiinduló pont, annak érdekében, hogy elérjünk egy jövőbeni kohéziós politikát. A környezeti fenntarthatóság és az európai kohéziós modell úgy érhető el, hogy állásokat, álláshelyeket kell kialakítani. Ezeket a célkitűzéseket azonban nem könnyű elérni, mert gyakran ellentmondásban vannak egymással, és gyakran, hogyha megpróbálunk egy célt megvalósítani, akkor egy másik célkitűzés ellen dolgozunk, és gyakran lemaradhatnak ezekben a célkitűzésekben bizonyos városok. Gondolhatunk Detroitra, az Egyesült Államokban, amikor a lakosság kétharmada elhagyta a várost, amikor kivonult a gazdaság ebből a városból, az ó 2020 talán növelni fogja esetleg az integrációt a rendkívül ambiciózus környezeti, környezetvédelmi eh, célkitűzéseket összhangba kell hozni a szociális eh, integrációval és kohézióval. A zéró eh, széndiokszid kibocsátás egy rendkívül tetszetős célkitűzés, és az új környezetbarát épületek tervezése is ugyanilyen, és azt is számításba kell vennünk, hogy az ilyen célkötözések arra sarkalhatják a gazdag lakosokat, hogy elhagyják a városokat. Nézzük a kompakt városi tervezést. A városi sűrűség növekszik, és már most elkezdtek lebontani bizonyos városrészeket, ahol szegény emberek élnek, és ide gazdagabb lakosokat próbálnak beköltöztetni, hogy ne hagyják el a várost. Ez egy rossz példa. Vannak olyan példák is, ahol azt látjuk, hogy a kirekesztett roma lakosság eh, jobb eh, életkörülményekre tett szert, eh, és ez 20 kilométerre van a legközelebbi nagyvárosra. Ez egy jó példa arra, ahogy sikerült integrálni a roma palos, lakosságot. A kohéziós politika tehát integrációs politika kell, hogy legyen, arra kell, hogy törekedje, hogy a lemaradt régiókat, a lemaradt területeket integrálja. Számos ilyen terület van, Európában. Az is nagyon fontos, hogy az EU 2026 integrált módon próbáljuk megvalósítani. Hogyha az EU források torlódnak, akkor azt látjuk, hogy legalább a kohéziós pénzeket azon a szinten kell megtartani, ahogy most jelenleg rendelkezésre állnak. Pán-európai megközelítésre, integrált reakciós megközelítésre van szükség, mert ez a legjobb eszköz arra, hogy elkerüljük a nem kívánatos következményeket. Ezeket, ez a dia azt mutatja, hogy 1936-ban Európában hogyan terveztek autópályákat. 1945-ben jött az a választóvonal, ami korábban nem volt ott. Itt látjuk az 1996-os állapotot, ami tulajdonképpen nem sokban különbözik az 1936-ostól, tehát látjuk, hogy még mindig nagyon sok feladat áll előttünk. Hogyan kell, hogy működjön integrált módon a kohéziós politika? Ez itt a kérdés. Úgy gondolom, hogy az EU 2020 három fő célkitűzését kell megvalósítani kohéziós integrált eh, szempontból függetlenül attól, hogy hogyan nevezik ezeket a különféle tagországokban. A szociális és gazdasági kihívásokat úgy lehet leküzdeni, hogy beazonosítjuk azokat a területeket, ahol a közlekedési túlterhetséggel, a közlekedési dolgokkal, a szociális kérdésekkel, a migránsok problémájával a legjobban lehet foglalkozni. Úgy látjuk, hogy 20. századi közigazgatási és 20. századi gazdasági állapotok, de 19. századi kohéziós, integrációs állapotok állnak rendelkezésünkre most a 2020-as európai perspektívában. Itt látjuk azt a diát, ami mutatja, hogy Budapesttel hogyan kellene, hogy együttműködjenek a térségbeli közösségek, ez az együttműködés azonban még nem kellőképpen széles. Úgy gondolom, hogy a városi eh, együttműködés szellemiségét vissza kell hozni, de nem olyan értelemben, ahogyan eddig alkalmazták ezt, eh, hiszen eh, nagyon gyakran oda vezetett a városok túlhangsúlyozása, hogy kivonultak bizonyos társadalmi rétegek a városokból, és csak nőtt a társadalmi egyenlőtlenség. Nagyon gyakran nem foglalkoztunk a szegénység valódi okaival. Gyakran látjuk azt, hogy az intervenció számos területen eh, csak eh, annyit eh, eredményezett, hogy képletesen szólva újra rendezték a nyugágyakat a Titanic fedélzetén, ahelyett, hogy a süllyedő hajót mentették volna meg. Nos, kérem szépen, egy olyan kiterjedt megközelítésre van szükség, ami magába foglalja a jövőbeni szektoriális ágazati perspektívákat is, és mindezt a kohéziós politika keretei között kell megvalósítani. Itt egy nem integrált példára láttunk egy képet. Az EU nak erősebb szerepet kell játszani az integrált tervezésben, ugyanis a tagországi szintű tervek, elképzelések nem mindig kellőképpen integráltak. Természetesen a különféle politikák különféle területi perspektívával rendelkeznek. Az EU elképzeléseknek kellőképpen rugalmasnak kell lenniük, és koncentrálniuk kell azokra az eljárásokra, amelyeken belül kellő integrált tervezést, nagyvárosi és városi tervezést lehet elérni. Azt mondanám tehát, hogy a magyar példával élve van példa az integrált területi fejlesztési stratégiákra. Magyarországon a városok jelenleg nem kaphatnak pénzt ilyesfajta kezdeményezésekre, hogyha nem mutatnak be kellő dokumentációt arról, hogy hogyan képzelik el az integrált fejlesztés, és ezt a dokumentációt ellen kell, hogy jegyezzék az érdekelt szociális partnerek is. Csak így lehet megvalósítani azt az alulról fölfelé építkező kezdeményezést, amit a helyi szinten a helyi szakértőknek kell kialakítaniuk legfőképpen. Az ilyesfajta integrált tervezésnek eh, minden eh, EU-s eh, forrásra, alapra koncentrálnia kell az ESZ-ra, az ERFA-ra és az ESZ-re is, és úgy gondolom, hogy az ilyesfajta integráció nélkül nem lehet megvalósítani azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül az EU e 2020-as stratégiába be tudunk kapcsolódni. Úgy gondolom, hogy e, ennek az e, alapvető integrált területi fejlesztési politikának kell minden kezdeményezésnek a hátterében lennie. Szeretném itt e, a különféle opciókat felvonultatni, hogyha egy EU szintű integrált területfejlesztési irányelvet tudnánk foganosítani, akkor az rendkívül hasznos lenne. Aztán egy EU szintű integrált területi fejlesztési feltétel rendszert kell kialakítani, ez működik például Budapesten és Magyarországon. Ezen kívül fontos egy EU szintű integrált területfejlesztési kezdeményezési hálózatot felépíteni. Ezek tehát a legfontosabb megállapítások. Az EU 2020 stratégia egy nagyon hasznos és jó kiindulási alap. Több célkitűzést kell mozgósítani, a legfontosabb talán az integráció, a városi eh, területek és a városi funkciók eh, integrálása, ismét meg kell eh, honosítani a városi szemléletet, de nem a régebbi, korábbi változatban, ami a kirekesztés szolgálta gyakran, és végül nagyon fontos, hogy 2013-ra egy területi kohéziós politikát kialakítsunk, ami a területi integrációs fejlesztést szolgálja. Itt egy utolsó diával szeretném szemléltetni, milyen megoldás lehet az, amikor nem csak fejlesztünk, hanem a helyi érdekelt emberek életkörülményeit is javítjuk. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez a beszámoló. Kérem szépen vissza a fényeket, és akkor megnyitom a vitát. Köszönöm szépen. Akkor most szeretném Péter Simonnak megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Három pontot szerettem volna a következtetésekből levonni magam számára. Az első pont, és Tosics professzor úrnak nagyon köszönöm, hogy megemlítette ezeket a pontokat. Ugyanis csak akkor fog sikerülni, hogyha az önkormányzatokat is bevonjuk, de nem csak a megbízások kiadásakor, hanem messzebb kell mennünk kötelező érvényűvé kell tenni azt, hogy az operacionális programok elkészítésébe az önkormányzatokat kezdettől fogva be kell vonni a régiók esetében, és ez jelen pillanatban hiányzik. Tehát emiatt is van az, minél előbbi kötelező érvényű bevonása az önkormányzatoknak a programok elkészítésébe. A másik dolog, itt pedig a másik professzor úrnak vagyok nagyon hálás, ez az energiahatékonyság kérdése. Hogyha a kopenhágai programra, a klíma célokra gondolunk az Európai Unió részéről, és így egyben pedig egy lélegzet alatt beszélünk a kohéziós programunkról, akkor tudjuk azt, hogy olyan épületek találhatók itt, amelyeknek pontosan az energiahatékonyságának a megfelelése ennek a programnak megfelel azoknak az épületeknek, amelyek más területeken állnak. És gyakorlatilag tudjuk azt, hogy más esetekben a költségek szempontjából esetlegesen hatékonyabban lehet megvalósítani ezeket az intézkedéseket kérdéseket. Tehát nagyon fontos az, hogy a lakóházaknak az energetikai e, rekonstrukciója rendkívül fontos kérdés, és ez 2009 óta tulajdonképpen ki lett terjesztve valamennyi tagállamra, mégpedig kötelező e, érvényel, 2002 óta gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy ezt alkalmazzák, ezeket a forrásokat, gyakorlatilag nem használják Németországban is, csak nagyon ritkán. A harmadik pedig Szikora professzor úr által elmondott gondolat a migrációval kapcsolatban. Az én országomban a fiataloknak az 50 a akik 18 évnél fiatalabbak, a nagyvárosokban migrációs háttérre rendelkeznek. Az én városomban 37% a lakosságnak migrációs hátterű, és ezért is nagyon fontos az, hogy a e, strukturális e, alapok, hogyha a 2020-as stratégiára gondolunk, a Lisszaboni stratégiára gondolunk, nagyon fontos, hogy infrastruktúrát kell teremteni pontosan ezeknek a fiatal embereknek, e, hiszen hogyha nem jut eszünkbe végre az az ötlet, hogy ez egy kihasználatlan potenciálokat jelentő gazdasági potenciált jelent, és hogyha nem vesszük észre azt, hogy a demográfiai változás keretében ezt a nagyon fontos dolgot ki kell aknázni, akkor nem végeztük el a, házas, a, a házi feladatainkat, hiszen nagyon fontos, hogy pont a strukturális alapok területén erőteljesebben kell gondolni ezekre a gondolatokra. Köszönöm szépen, Péter. Mivel még van egy fél óránk, szeretném megkérni Dezni először is a szakértőket, hogy adjanak, reagáljanak erre, és aztán más kollégák is kérték a szót. Tessék! Ki szeretne hozzászólni? Én egy pontra szeretnék re, válaszolni. Igen, ez egy az Urbánus kettesnek egy nagyon fontos következtetése és tanulsága, hogy igen, a helyieket is be kell vonni, elnök. Más kérdés, hozzászólás, óhajtás nincsen. Hát ebben akkor egyhangúan egyetértünk. Albrecht úr, öné a szó. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Egyre növekvő érdeklődést tanúsítunk a az integrált kohéziós politikákra, de vannak itt kérdések, amiket szeretnék feltenni a szakértőinknek. Elő, az első megfigyelésem, ami nagyon érdekes, hogy az első, az ötödik jelentés után az volt a benyomásom, hogy a bizottságnak már lakhat a lelkesedése a területi integrációval kapcsolatban. Paul Bevan hozzászólásából tudtuk, tudjuk, hogy még mindig a területi kohézión dolgozunk. Azt gondolom, hogy ezzel már túlhaladtunk. Lehet, hogy ez rossz, téves benyomás, de kérdésem, még mindig úgy véli a bizottság, hogy a a területi kohézión nagyon fontos, úgy, ahogyan azt a szerződésben leírtuk, lefektettük. Még még mindig így gondolunk a területekre, ahogy ott leírtuk? Nekem nem ez a benyomásom az ötödik jelentés után. Aztán az is kérdéses, hogy miért kellene a, az urbánus területeket beemelni a fősodorba. Hogyha egyszer ez nem sikerült, ez olyan szép elképzelés volt, akkor hogy, hogy nem működik? Itt politikai akarat kérdéséről van szó, vagy hogy nincs állna már a rendelkezésünkre megfelelő eszköz? hogy nincsen a tagállamok részéről megfelelő elkötelezettség, lásd irányító hatóságokon keresztül. Tehát a kérdésem eh, Daniel Mogué úrhoz, hogy mi volt a, az a pénzügyi konstrukció az urbánus program mögött. Nem csak integrációs programról beszélünk, hanem én úgy tudom, hogy voltak ö, eh, a, az erfában ban külön kivételek erre, amire nem vonatkoztak a keresztfinanszírozás szabályai. Ez valami nagyon speciális, csak erre kitalált szabályok voltak. Lehet, hogy tévedek, de ezt el tudnám mondani, hiszen a, az ülés első részén a szinergiáról beszéltünk. Akkor mi van a szinergiával? Fel tudjuk használni ezeket a tapasztalatokat az alapok felhasználásával kapcsolatban, méghozzá integrált módon? De biztosítatom, hogy a az irányító hatóságok kénytelenek egy, egy alapos rendszerben, kénytelenek ö, ö, egységesen eljárni. Márpedig ez pont ellentétbe megy, ellen nem egy, egy ö, urbánus ö, programnak. Szikora professzor úr hozzászólása alapján azt tudom mondani, hogy nagyon szép, nagyon érdekes, de irreális elképzelés az, hogy el tudjuk különíteni az intelligens, a fenntartható növekedést. Én azt gondolom, hogy ezt el is lehet felejteni, mi, mihelyt urbánus környezetben gondolkodunk. Egyszerűen haszontalan, nem, nem használható ez a, ezek a fogalmak, legalábbis nem administratív szempontból. Sokkal pragmatikusabban kell ezt a kérdést megközelíteni. Köszönöm. Nos, köszönöm szépen. Akkor szeretném, hogyha erre reagálnának a szakértőink. Nem. Ami a területi kohéziót illeti, az a, olyan helyzettel állunk szemben, ugye a zöld könyvről folytatott vita után, tehát arra jutottunk, hogy, a, hogy nem vesztegetjük az időt, megpróbálunk gyakorlatilag lenni, és ö, egy új célkitűzésként négy területen meghirdetjük ezt a programot, hogy a stratégiai dokumentumnak több erősebb területi elemet, dimenziót biztosítunk, és ez szerepel a, a közös e, keret, stratégiai keretben, másodszorban pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy jobb legyen a, jobb legyen a, a területi hatások koherenciája, és hogy erre, erre a bizottság a tagállamokkal párbeszédet kezdett folytatni. Harmadrészt pedig elköteleztük magunkat, hogy bizonyíték alapú programokat fogunk elindítani. És végezetül figyelembe kell venni a korábbinál jobban helyi szinten, város szinten a városok szempontjait, hogy ezeket helyezzük előtérbe, hogy így támogassuk a helyi fejlesztési programokat a kohéziós politika keretében. Tehát ezek a gyakorlati következmények hogyha nem várunk valami nagy kiemelt prioritásra és programokra. Úgyhogy most átadom a szót Danielnek. Igen. Ez, konkrét kérdést kaptam. Teljesen igaza van. Az Urban 2 százszázalékos átjáratóságot biztosított az ERFA és a, az ESA között. Csak hogy ami az ERFA-ból jött, ott a pályázókon múlott, hogy mire költik. De ha megnézzük a pályázók többségét, ez, ez mindig valami keresztfinanszírozott programok voltak. De hogyha megnézzük a, például a svéd programokat, akkor ott szinte mind e, elszából származó célokra köztött, költötték. És más országból e, pedig inkább az ERFA e, célokra és programokra, típusú programokra költötték de nem, nem látom, hogy hogyan lehetett volna enélkül a rugalmasság nélkül ezt megoldani. Szeretném reagálni mindenre a szakértők. Igen. Nos, ami azt a kérdést illeti, hogy a mainstreaming stratégiák miért nem bizonyultak sikeresnek, úgy gondolom, hogy vannak esetek, amikor bizonyára, és lehet bizonyosan nem valottak kudarcot ezek a stratégiák, ilyen például Hollandia, és vannak városok is, amelyek jó példával szolgálnak, ilyen például Berlin. De vannak tapasztalataink arról, hogy hogyan lehet együttműködni a helyi szinten a, az érdekelt felekkel, de itt mindig azt tapasztaljuk, hogy politikai nézeteltérések, politikai harcok és villangások folynak, és éppen ezért nehéz azonos mértékben elosztani a forrásokat a különféle választókerületek között. Ugyan ez vonatkozik a felhatalmazások területén és a politikai pártok területén a különféle tagországokban. Nagyon gyakran a városi mainstreaming stratégiát nem sikerül aktivizálni a különféle politikai preferenciák miatt. A rendkívül ambiciózus stratégiai tervnek tehát vannak olyan elemei, amelyek jó elképzelések, de talán még mindig meg lesz az a csábítás bizonyos eh, régiók eh, esetében, hogy megpróbálják szétterjeszteni ezeket a kezdeményezéseket az egész régióra egyenlő mértékben, ahelyett, hogy az ígéretesnek bizonyuló városokra vagy nagyvárosokra koncentrálnának, ahol igazából meg lehet oldani az emberek problémáját. Mindezt írásba is adtuk, létre kell hozni azoknak a városoknak a listáját, ahol a legnagyobb eredménye léphetünk fel. Köszönöm szépen. Szikora professzornak adom meg a szót. Nos, nem akartam rossz benyomást eh, kelteni a fenntartható és inkluzív fejlődéssel eh, kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy ennek mindenképpen eh, szinergiában és integratív módon kell működnie. Ez kell, hogy legyen a legfőbb feltétele annak, hogy a regionális politikákat alkalmazni lehessen. Sajnos nem tudtam példákat adni arra, hogy a három területet hogyan lehet integrálni, de csak eh, egy példát hadd mondjak, az eh, inkluzív eh, városokban különféle szinteken valósul meg az integráció, így például a munkaerőpiacon, de ugyanígy az oktatási képzési hálózatok területén is, és azt hiszem ez kapcsolatban van azzal, amit az egyetemeknek, az oktatási intézményeknek a szerepéről mondtam, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy az oktatás itt nem pusztán e, a közoktatásról kell, hogy szóljon, hanem e, fontos hangsúlyozni az egyetemek szerepét is, e, ahol azt látjuk, hogy újabb és újabb generációk kerülnek olyan lehetőségekhez, amelyeket nem szabad megvonni tőlük. A kelet-európai, közép-kelet-európai hallgatók közül egyre többen igyekeznek Kínában tanulási lehetőséghez jutni. Ez tulajdonképpen az agyelszívásnak egy újabb formája. Éppen ezért törekednünk kell arra, hogy a rendelkezésre álló berendezéseket, lehetőségeket és professzorokat a mi hallgatóink használják ki, és itt kell őket tartanunk. Hiszen a jól képzett munkaerő a munkaerőpiac egyik alapvető feltétele. Én magam azt látom, hogy a magasabb képzésben részesült családok, család vezetése vagy otthon fenntartása sokkal nagyobb figyelmet fordít a környezetvédelmi megfontolásokra, a környezetbarát otthonok működtetésre. Ezek szerintem tehát a legfontosabb kérdések. Én nekem nincsen e, igazából rossz elképzelésem az EU e 2020-as e, tervről. Voltak korábban ugye olyan európai tervek, amelyek konkrét számokat mondtak európai célkitűzésekről. Most a legfontosabb célkitűzésünk az, hogy az említett öt területet összehozzuk és a nemzeti reformprogramokat meg kell beszélni a regionális területi szintekkel. Azt látjuk tehát, hogy a nemzeti szintek nagyon buzgón dolgoznak, de a tagországok feletti szinten nincsen igazi konzultáció. A károsanyag kibocsátással, széndiokszid kibocsátással kapcsolatosan le kell vinni a megbeszélések szintjét az adott konkrét terepre, és ott kell, hogy az emberek belássák, hogy az igazi megoldás nem az, hogy új környezetbarát otthonokat vagy lakásokat építsünk egyre nagyobb számban, hanem a rendelkezésre álló otthonokat és háztípusokat kell úgy átalakítanunk, hogy tükrözik ezeket a célkitűzéseket. Tehát az öt fő, fő kértést kell szinkronizálni és összhangba hozni. Köszönöm szépen. És most uh, Albrecht kérdezem, hogy vár kíván-e reagálni. Igen, először is köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon is jól értjük egymást. Uh, professzor Szikora professzorral. Nekem úgy tűnt, hogy ön arra talált bizonyítékot, hogy van egy olyan trend, és ezt nem kéne el szőnyeg alá söpörni, hogy, hogy csökkenteni kellene az európai politikákat és az európai költségvetést, e, három felé kéne vágni, és ezeket el kéne vágni. E, ne dugjuk a fejünket a homokba, ez a vita ma is folyik. Hogy mondjuk azt, hogy a, a városfejlesztésnek ne legyen köze alapvetően ne mossuk össze a fenntartható gazdasági fejlődéssel. Tehát itt most gyakorlatilag egy integrált megközelítésről beszélünk, és a, a költségvetés ellenőrzésénél áttekintésénél megvan az a lehetőségünk, hogy ezeket a pénzeket elvágjuk, de rájövünk, hogy ez teljesen irreális, és nem fog menni. És amit Varga professzor tegnap mondott a, a parlamentben, nagyon nagyon szép céljaink vannak, és ö, ö, szlogenjeink, motóink, na de a költségvetés nem a szlogeneknek kell meghatározni. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, és először is szeretnék visszatérni arra a megállapításra, hogy az Urbán program által elérteket ma már elvesztettük a politika dimenziójából. És az Urbánnak volt három nagyon nagy és pozitív szempontja. Az egyik a helyi résztvevők felelőssége, a jobb együttműködés a különböző szektorok között, és a horizontális partnerség erőteljesebb kezdeményezése, és a pénzügyi források jobb koncentrálásra egy bizonyos, meghatározott zónára. Ez egy integráltabb megközelítés, tehát ez összes résztvevő, szektor és valamennyi e, fejlődési terület, nagyon fontos oktatás, lakásépítés, stb. Tehát az Urban programban sikerült egy innovatív megközelítést kialakítani, és talán azt is mondjuk el, hogy az Urbán viszont nem fog folytatódni a jelenlegi programtervek szerint, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy még nem merítettük ki teljesen a fejlesztési lehetőségeket az urbanus területen, tehát itt szektorprogramokról van szó, és ezeknek viszont nincsen közvetlen kihatása. Tehát ma az a célunk, a feladatunk, hogy közösen gondoljuk végig azt, hogy a következő program tervezés során hogyan lehet egy integráltabb megközelítést kialakítani, és hogyan lehet ezt bevinni a kohéziós politikába a gyakorlatban, és ami lehetővé fogja tenni a városok számára, hogy a résztvevőket valóban mobilizálhassuk, és beavatkozzunk a szociális kritikus pontokra. Tehát az önkormányzati erőforrások, a nemzeti költségvetések erőteljes nyomásnak vannak kitéve, és emiatt néha nehéz oda vonzani a befektetőket, és az innovatív szempontokat támogatni, főként a Jessica szemszögéből is. Ez az első megjegyzésem. A másik pedig, hogy megfelelő kihívásokkal kell szembenézzünk jelen pillanatban, és hadd hangsúlyozom ki még egyszer, hogy nagyon is sürgős ezeknek a kezelése, nagyon fontos például a klímaváltozás kihívásainak a kezelése, hiszen ez is előttünk áll rövid távon, és ezért nagyon lelkesen kell neki menni ezeknek a problémáknak a megoldásának. A nemzeti kormányok és a helyi szervek részéről is, hiszen itt nagyon nagy felelősség terhel bennünket, nagyon fontos, hogy, hogy lehet fenntartható városi fejlődést kialakítani. És hogyha a fenntarthatóságról beszélek a városi fejlődés szemszögéből, akkor nyilván nem létezik egy megoldás, ami mindenki számára megfelel, tehát itt nagyon különböző megközelítések is létezhetnek, például lehetnek CO2 csökkentési célok, de nyilván ne felejtsük el, hogy a jövő generációval szemben is felelősség terhel bennünket, hiszen a klíma megterhelési szempontok főként a városokban alakulnak ki. Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy melyik szakértünk szeretne mindenre reagálni. Nos, köszönöm a szót. Egyetértek azzal, hogy elvesztettük a mainstreaming területén az integrált szemléletet. Hogyan hozzuk vissza? Ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy visz, hogy hibás megközelítés lenne visszatérni a korábbi megközelítésre, hogy a 70 városban megpróbáljuk helyre állítani a korábbi problémákat nagyobb teritoriális területi szinten kellene integrálni az erő feszítéseket, és a városoknak kell eldönteniük, hogy hogyan lépjenek fel. Nagyon sok esetben a városok szintjén a jó megközelítés az, hogyha szegényebb területeket felhozzuk és integráljuk más területeken, az a jó, hogyha a tömegközlekedést előrendítjük máshol, különféle közszolgáltatásokat kell hozzáférhetővé tenni, tehát az integrált megközelítése szükség van, de magasabb szinten. Köszönöm. Van-e más hozzászólónk? Nos, úgy gondolom, hogy ezzel egy kicsit vitatkoznék. Hogyha megnézzük az Urban 2 Expost értékelést, akkor azt látjuk, hogy a különféle helyi szinteknek különféle szerepük van. Nagyon fontos a helyi közösséget bevonni a kisebb Urban kettes eh, programok eh, ideálisak voltak, de nem voltak jók abban az értelemben, hogy újra alkossák a városi eh, élhető feltételeket. Éppen ezért fontos lehet az egész város szintjén megszólítani a problémákat. Tehát a helyi embereket kell megkérdeznünk, a helyi szakértők tudják azt, hogy mik történnek az ő utcájukban, mik történnek az ő körzetükben, környezetükben, városi szinten. Tehát, hogyha ezzel erre egy példát hozhatok, elmondanám, hogy én Londonban nőttem fel, és láttam a Stockwell elnevezésű városfejlesztési programot, a Stockwell projektbe bevont emberek nagyon jól tudtak beszélni a Stockwell projektről, de amikor meghívták őket egy másik program nyomonkövetési bizottságába, ahol egy nagyobb szinten kellett volna rálátni dolgokra, akkor ott teljesen megbénultak, és ehhez nem tudtak hozzászólni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a különféle szintű és különféle nagyságú területeknek mind megvannak a saját különböző erősségeik és jelenvonásaik, és ezeket mind össze kellene valahogy hogy fogni. Köszönöm, mondja az elnök. Következő hozzászólás. Nagyon röviden, elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van az innovációs fellépéseknek, terveknek, különösen olyan városokban, amelyek közvetlen kapcsolatba kerültek a bizottsággal az Urbán terven keresztül. Itt Látjuk, hogy nagyon fontos a hálózatépítésen keresztül kapcsolatba hozni a hasonló problémával küzdködő városokat, és az urbán stratégia terv keretén belül nem szabad a célkitűzéseket csak az innovációra és a networkingre korlátozni, mainstreaming stratégiára is szükség van. Nos, köszönöm szépen, kollégák, ha nincsen más hozzáfűzni valónk. Nos, úgy látom, van még egy hozzászólónk. Köszönöm szépen, és hadd mondjam el azt, hogy köszönöm azt, hogy ezt a pontot fölvették a napirendünkre, éppen hogy az új struktúra kialakításával kapcsolatban ez fontos. És Hadd tegyek föl egy kérdést azzal kapcsolatban, amit Undrecht úr elmondott. Van a horizontális megközelítés, és hogyha a kohéziós jelentést itt említhetem, akkor ezzel kapcsolatban azt látom, hogy nagyon erősen a nemzeti reformtervekre koncentrálunk. Vannak megfelelő fejlesztési programok, szerződéseket kell kötni, stb. stb. Talán hadd hallgassam meg azt, hogy a gyakorlatban hogyan fog ez működni, hiszen mi itt ebben a bizottságban azt mondtuk, hogy minden egyes ország e a különböző mércéknek megfelelően tartalmakkal kell, hogy megtörtse ezt a programot, és hát milyen fontos a régiók és a városok megközelítése ebben a dologban. Tehát gyakorlatilag vannak régiók, akik inkább városi területekből állnak, és helyi önkormányzatok működnek ott, akiket hát nyilván szerephez kell juttatni. Ez egy decentralizációval lehetséges, ez egyébként Hollandiában így történt néhány városban. De egyébként azt is meg kell figyelni, hogy hányféle kezelési módszer, típus létezik jelen pillanatban, főként a nemzeti fejlesztési programokra gondolunk gondolok most, tudnának-e erről beszámolni, hogy létezik-e valamiféle területi igazgatási paktum mondjuk tagállamonként, vagy létezik-e valami ilyesmi, vagy ez az önök számára nem tűnik olyan sikeresnek? Mert hiszen eléggé kevés eredménnyel jelen pillanatban rendelkezés. Az integrált megközelítés persze nagyon fontos, de hát a város, mint olyan, nagyon fontos. Ez egy olyan eszköz, ami az EU 2020-as eh, csomagban nagyon világosan ki kell, hogy váljon az, hogy szétválasztás vagy integráció legyen inkább. Tudnának-e válaszolni erre, hogy a, kor, a kohéziós csomag keretében. Melyik lenne a jobb megközelítés? Köszönöm. Köszönöm szépen, Zeller asszony. Vagy úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr és valamennyi előadás a szakemberek részéről azt mutatja, hogy nincsen hiány ismeretekben hiszen mindent nagyon koncentráltan és pregnánsan tudtak bemutatni nekünk, legalábbis azok számára, akik városokból jöttek, és, vagy urbánus helyekről, ezek nem ismeretlenek. Azonban azért mindig átláthatóvá vált, egyre jobban átvilágosodott az, hogy van egy problémánk, mégpedig a megvalósítás oldalán. Tehát egyrésztről az Európai Unió részéről van egy nagy kérdés, hogy hogyan juttatjuk el ezeket a dolgokat azokhoz, ismereteket, akiknek ezeket meg kellene valósítaniuk. Tehát amikor az EU 2020-as programról beszélünk, akkor eh, azok, akik a városokban, önkormányzatokban felelősséget viselnek ezekről a dolgokról, azokat megkérdezném szívesen, hogy hallottak önök már ezekről a gondolatokról valaha, uraim, hölgyeim? Lehet, hogy nem jutottak el hozzájuk ezek a gondolatok soha. De hát ez most csak egy ilyen széljegyzet. Berlint említettük. Berlinnek egyébként kicsit könnyebb a feladata, mint másoknak, mert egyébként ő egy saját tartomány tehát gyakorlatilag a Német Szövetségi Köztársaságon belül saját tartományt is alkot, és 12 kerületre bomlik, de ezek mind gyakorlatilag városként működnek, tehát a regionális kormány és a kerületi önkormányzatok nagyon jól tudnak együttműködni, és a programokról szavazni tudnak, de ezek már más helyeken egészen máshogy néznek ki. Az operacionális programokat a tartományok alakítják ki, és ők azok, akik az európai forrásokat arra használják, hogy a hiányzó pénzügyi erőforrásokat az beruházási terveikben kiegészítsék olyan helyeken, feldúsítsák ezzel a pénzügyi forrásaikat, ahol hiány mutatkozik, hiszen azt mondhatjuk, hogy ugye az önkormányzatok és a szubszidaritás elve alapján nekik folyamatos feladatokat kell betölteniük, és nem annyira a beruházások terére fordítják ezeket az eszközöket. Tehát egyébként itt elhangzott, hogy milyen szociális problémáik vannak a városoknak, ehhez szociális projektekre van szükségek, a fiatalokkal folytatott munka, nyilván a képzés, az iskolákkal eh, felmerülő problémák és a városi infrastruktúrában felmerülő nehézségek mind elhangzottak, de ezeket egy krónikus kronikus erőforrás hiányjal járnak kéz a kézben, és ez még ráadásul e, párosul egy személyzeti, tehát humán erőforrás hiányjal is, hiszen itt is hiányosságokkal harcolunk. És most hallottam az én városomból, hogy az urbánus projektekben korábban résztvevő kerületek, akik azonban a jelenlegi hiányosságokat e, sajnos nem tudják már megoldani, mert túlzottan hosszú távúak, túlzottan nehézkesek, és nagyon nehezen hozzáférhetőek lennének az EU finanszírozási eszközök ezeknek a problémáknak a megoldására, és gyakorlatilag itt jön be ez a nagy törés a képbe, hiszen nem tudjuk biztosítani azt, hogy az emberek elvárásait helyi szinten, amit a polgáraink elvárnak tőlünk, nem tudjuk tartósan kielégíteni, és ezért is inkább visszavonulunk ezekből a programokból, mondják ezek a helyi kerületi önkormányzatok. Tehát így gyakorlatilag most nem azt jelenti ez, hogy a városi dimenzióról már akkor ne is beszéljünk a kohéziós politikában. Pont az ellenkezője igaz ennek. Azonban nagyon fontos az, hogy azok a személyek, azok a helyek, akiknek ezeket meg kell oldaniuk, végre kell hajtaniuk a gyakorlatba, ővelük kommunikálni kell, ezt nem szabad megszakítani, hiszen feltetjük a kérdést, hogy akkor ki kommunikáljon velük, hiszen ugye a régiókban állítják elő ezeket a programokat, és ezek például Németországban nem a városok maguk, hanem a tartományok, akik nyilván a saját prioritásaik alapján alakítják majd ki ezeket a programokat, és nem fogják leaprózni egészen a helyi önkormányzatok szintjére. Tehát én azt gondolom, hogy az EU 2020-as stratégia szintjén, hogyha beszélgetünk, akkor meg kell beszélnünk azt, hogy mi legyen az alapja a későbbi operacionális programoknak, illetve nagyon nagyon fontos az európai politika megvalósítási szintjén mik legyenek a konkrét célok. Tehát nagyon fontos, hogy az eddigiekhez képest jóval erőteljesebben a végrehajtás szintjén dolgozókkal erőteljesebb kommunikációt kell folytatni, és nem szabad egyszerűen egy olyan időpontba eléjük rakni egy késztervet, amikor már nem is tudnak erre reagálni. Tehát az a kérdés, amit fel kell tennünk ezzel kapcsolatban, az az, hogy amikor még még az előkészítési szakaszban vagyunk, tehát még nem az implementációs szakaszban hanem az előkészítési szakaszban nagyon fontos, hogy párbeszédet kell folytatnunk már akkor azokkal, akik majd végrehajtják ezeket a programokat, és számukra olyan utat, módot kell tudni kialakítani az előkészítési szakaszban, amit ők végül a gyakorlatban meg is tudják majd valósítani. Tehát nem szabad az útjukban még mindenféle akadályokat helyezni, hiszen akkor nem fogják tudni ezeket a terveket megfelelően megvalósítani. Köszönöm szépen. Zeller úr hozzászólását. Kérem a szakértőinket, hogy reagáljanak erre. Csak nagyon röviden Van Iszraroy úr kérdésére. Az ötödik kohéziós jelentés egy javaslatot tartalmaz, nevezetesen, hogy jobban kapcsoljuk az kohéziós politikát az, e a 2020-as stratégiához, partnerségi és beruházási szerződésen keresztül. A kohéziós jelentés köz nyilvános vitát indukált, és ennek ez a kohéziós fórumon fog kicsúcsosodni. És azon gondolkodunk, hogy milyen formát fognak ölteni a partnerségi nemzeti kom, szervezetek, és azok, akik azon az aggodalmak, akiket, amelyeket felvetettek a, az EP képviselők, ezeket ö, nyugtázta, vették a titkásság részéről, nevezetesen, hogy a helyi szereplők bevonása létkérdés a két, az EU 2020-as program sikere szempontjából. Na most a kérdés az, hogy, hogy ez a stratégiai dokumentum uh, hogyan viszonyul a javasolt kohéziós politikához. Éppen ezért nem is reagálnék konkrétan, de a javas, részletes javaslatokat a, a nyilvános vita után be fogjuk építeni. Celler úrral abszolút egyetértek. Az adminisztratív régiók között teljes konfliktus van. Ugye azt, nem, azt a szerkezetet nem tudjuk megváltoztatni, hogy az EU hogy osztja szét a pénzt. Konfliktus van tehát az adminisztratók régiók között, és ahhoz, hogy, hogyha ha régiókról beszélünk, akkor felvetődik az, hogy, hogy a város, meg a város régiója, akkor az most micsoda, hogy akkor elveszik a pénzt. Tehát itt nagyon fontos szerepe van az EU-nak abban, hogy az administratív régiókat rábírja arra, hogy új módon gondolkodjanak. Például akár a francia vagy a német modell mintájára. És lehetővé kell tenni, hogy rá kell bírni azok a, a településeket, hogy összefogjanak, együttműködjenek, és a, így tudnak majd segíteni az egyes régiók ezen tervek megvalósulásában. Tessék, én is egyetértek Zeller úrral. A végrehajtás a településen zajlik, tehát abszolút fontos, hogy bevonjuk annak az adott településnek a választott képviselőt, tisztségviselőit, a tanácsosokat, polgármestereket, stb. annak érdekében, hogy konkrét, koncentrált eredményeket érhessünk el, amiket szeretnénk látni. És ahogy Tosics úr mondta, a kondicionalitás a tekintetében az Európai Bizottság úgy véli, ugye, hogy ezeket a forrásokat bizonyos feltételekhez kötjük, nevezetesen, hogy részei legyenek egy integrál, nagyobb integrált tervnek, ez nagyon erős érv lehet. Elnök, köszönöm szépen. Más reakció? Tessék. Egy általános megjegyzést szeretnék hozzátenni a városfejlesztéshez. A saját országomban az elmúlt tíz évben az EU alapvető szerepet játszott a képzésben, oktatásban és a, a, az integrációban, és befolyásolta ez, hogy az emberek hogyan gondolnak az EU-ra, mint a, az, az urbánus integráció, városi integráció folyamatában. Tehát itt a többszöröződést láttuk, nevezetesen a városok és a több központú városi rendszerek tekintetében. Köszönöm szépen valamennyi szakértőnknek a hozzájárulását a mai megbeszélésünkről és a nyilvános meghallgatáshoz és szeretnék gratulálni a német partnereinknek is, akik megnyerték a 2010-es EU régiós városi pályázatot, versenyt. Szeretnék áttérni a következő programpontunkra, a 19-es programpontra, ha jól emlékszem. E, eszmecsere e, Rudolf Nislerrel a gazdasági válságra adott Európai Uniós kohéziós politikai válasz koordinációért felelős igazgatóval az Európai Bizottság e, regionális politikai főigazgatóságáról. Nisler úrnak adom meg a szót. Jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt! Köszönöm a szót, elnök úr. Néhány percben szeretném áttekinteni azt a jelentést, amelyet az Európai Bizottság állított össze, arról a hozzájárulásról, amelyet a regionális eh, politika tett eh, annak érdekében, hogy eh, segítsük a tagországokat azoknak a lépéseknek a foganatosításában, amelyeken keresztül az európai gazdasági válságra próbáltak választ adni 2009-ben indulva. Igyekeztünk mobilizálni a forrásokat annak érdekében, hogy a válságot a kezdet kezdeténél ragadjuk nyakon, és igyekezzünk választ adni. A kívásokra és a pénzügyi forrásokat próbáltuk mobilizálni, ugyanígy azokat a járulékos forrásokat, amelyek a tagországokat kedvezőbb helyzetbe tudták hozni, annak érdekében, hogy kellőképpen reagáljanak a válságra. Kezdet kezdetén a válság legelején világossá vált, hogy, hogy a bankoknak vannak bizonyos problémáik a folyamatos hitelnyújtással, hitelkihelyezéssel kapcsolatosan. Ez rendkívül erősen előkerült ez a probléma, és a közfinanszírozás a régiók és a tagországok szintjén rendkívül problémássá vált, és felmerült az a e, kockázat, hogy e, a kohéziós e, politikát szolgáló finanszírozási forrás elapadna, vagy esetleg ezeket a programokat úgy, ahogy van, el kell törölni. Éppen ezért a kohéziós politika fő célkitűzése az volt, hogy ebben a helyzetben segítséget nyújtson, anélkül, hogy veszélybe sodorja hosszú távú célkitűzéseit. Ez azt jelentette, hogy eh, a kohéziós politika rendelkezésre álltak a következő lehetőségek. Adminisztrációs egyszerűsítésre törekedtünk annak érdekében, hogy nagyobb eh, rugalmasságot kölcsönözzünk a projekteknek, és a projekt igazgatóknak lehetőséget adtunk arra, hogy a válság által kiadott problémákat szólítsák meg különféle területeken. Készpénzt különféle területekre és új jogosultsági területeket határoztunk meg, legfőképpen az energiahatékonysággal kapcsolatosan, és technikai segítségnyújtást is szolgáltattunk az Európai Unió különféle területein. 13 külön jogalkotási eszköz állt rendelkezésünkre a helyreállítási program keretei között rendkívül fontos volt, hogy eh, plusz eh, előleget folyósítottunk 6 és 25 milliárd eh, euró összegben, és ez az előleg fizetés, ez a készpénz inekció több mint 11 milliárd euróra jutott összességében, vagy rugott összességében. Voltak tehát olyan források, amelyek azt szolgálták, hogy a különféle projekteket el lehessen kezdeni. Aztán irányítási egyszerűsítési lépéseket foganatosítottunk, egyszerűsítettük azokat az eljárásokat, amelyeken keresztül állami támogatásokat lehetett folyósítani, egyszerűsítettük az állami keretek között felhasznált európai forrásokból nyújtott előlegeket, és az energiahatékonyság területén e, a e, lakásépítési szektorban újabb jogosultsági területeket neveztünk meg. Készpénzt e, inekcióztunk olyan területekre is, ahol az ERB csoporttal kapcsolat együttműködve és a Jessica kezdeményezésre együttműködésben próbáltunk megvalósítani eh, lépéseket, és legfőképpen a eh, helyreállítási terve keretei között eh, a regionális politika bebizonyította, hogy rövid távú célkitűzéseket is meg tud valósítani. A rugalmasság legfőképpen abból származott, hogy az intézmények közötti munka rendkívül hatékonyan és gyümölcsözően folyt. A résztvevő intézmények, az Európai Parlament, a Tanács, a e, e, Régiók Bizottsága, e, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság mind tetrekésznek bizonyult, és kellőképpen együttműködtek. Ez az integráció úgy valósultott tehát meg, hogy mindegyik résztvevő nagy intézmény egy irányba tolta a szekeret. Mit látunk tehát ebben a jelentésben? Azt találjuk, hogy ez egyfajta válasz arra az elkötelezettségre, amit a bizottság adott az Európai Parlamentnek ennek a csomagnak a megtárgyalása területén. Ugye megígértük, hogy 2010 őszén visszatérünk erre a csomagra, és most váltjuk valóra ezt az ígéretünket. Az adatok forrása, amit a jelentésben találunk, visszamegy a tagországi jelentésekre, ezek a stratégiai jelentés kontextusába illeszkednek. Ugye emlékezünk arra, hogy a stratégiai jelentést 27 nemzeti jelentésre, hozzájárulásra építettük, és ezeknek a jelentéseknek volt egy külön speciális része, ami azt mérte fel, hogy a strukturális alapokat hogyan használták fel a tagországok a gazdasági válság eh, leküzdése érdekében. Engedjék meg, hogy bizonyos területekre koncentráljak, és bemutassam, hogy bizonyos tagországok eh, mit végeztek el ezekkel a segítségekkel. Így például az előleg fizetések eh, területén a 6,25 milliárd euró segítségével különféle beruházásokat gyorsítottak fel. A tagországok általában véve nagyon elégedettek voltak ezzel az új plusz hozzáadott készpénzinekcióval, és ez talán kapcsolatban volt azzal a veszéllyel is, ami felmerült eh, bizonyos tagországokban, hogy tudnék visszalépnének eh, a források felhasználásától. Ez eh, releváns kérdés és veszély volt bizonyos régebbi tagországokban. Ezt azért mondom el többek között, mert természetesen nagyon szerencsétlen lett volna, hogyha a válság közepén a tagországok azt kockáztatták volna, hogy elveszítik a forrásokat és ezeket a segítség eh, csatornákat. Ez tehát rendkívül eh, fontos, és aláhoztuk a jelentésben. Mit tettek tehát a tagországok? A tagországok ezt a segítséget, a készpénz eh, forrásokat arra használták, hogy a közszolgáltatásokat és a a közpénzek által való finanszírozást, különösen a nem kormányzati szervek területén felgyorsítsák és erősítsék. A KKV-kat ugyanígy igyekeztek támogatni, mégpedig legfőképpen úgy, hogy az állami támogatásokat felgyorsították a KKV-k irányába Lengyelországban és Észtországban például úgy alkalmazták ezt a sémát, hogy igyekeztek a legsérülékenyebb vállalat csoportokat és KKV-kat megcélozni, mégpedig úgy, hogy megpróbálták csökkenteni a válság rájuk nehező, nehezedő következményeit. Összességében tehát nagyon pozitív hatást tapasztaltunk, erősítettük a likviditást, így például Olaszországban egy versenyképesség és kutatási keretprogram indult el, és bizonyos prioritást élvező területeken a fő beruházások és projektek közbeszerzési eljárásában az itt benne foglalt e, KKV-k esetében igyekeztek felgyorsítani a források e, elérhetővé tételét. Volt egy olyan ajánlása a bizottságnak, hogy úgy válaszoljunk a válságra, hogy rendkívül nyitottan és gyorsan válaszolunk azokra a kérésekre, amelyek a tagországoktól beérkeztek. Ez bizonyos hozzáállásbeli változtatásokat tett szükségessé. A tagországok rámutattak, hogy továbbra is rendkívül fontos eh, a hosszú távú eh, nemzeti eh, referencia keret program fenntartása és kidolgozása. Az operatív programok további működtetése a Lisszaboni stratégia tükrében ugyanilyen fontos. Nem szabad tehát elállnunk a stratégiai célkitűzésektől, amelyekbe a strukturális alapok bele vannak illesztve. Bizonyos módosításokat kellett ugyanakkor tennünk a válság kontextusába, és azt láttuk, hogy 17 tagország rendkívül gyorsan reagált és megváltoztatta az operatív programokat. Ez azt jelenti, hogy az összes programot megváltoztatták, illetve nem az összes eh, operatív programot, hanem eh, leginkább a releváns eh, operatív programokat, amelyek a válság kialakulásának idején relevánsak voltak. Világosra vált ugyanakkor az is, hogy ezek a kiigazítások precíz intervenciókra irányultak. Így például a KKV-k támogatásának területén igyekeztek megelőzni a munkanélküliség növekedését. Ez egy prioritás volt, vagy egy nagyon fontos kiigazítás volt az is, amikor az energiahatékonyság területén új jogosultsági területeket határoztunk meg a lakásépítési szektorban. Elégedettek voltak a tagországok azzal a rugalmassággal is, eh, amit a kiigazítások feldolgozásának területén mutattunk, ezt igyekeztünk rendkívül gyorsan lebonyolítani a bizottság részéről. Ez eh, az eszköz, amit a válság idején az energiahatékonyság területén eh, léptettünk érvénybe, erről szeretnék néhány szót mondani, mert úgy gondolom, hogy különös fontossággal bír. Felhatalmazást adtunk a tagországoknak, hogy a megújítható energia és energiahatékonyság területén az e, az ERFA források területének 4%-a erejéig itt lehetővé tegyenek befektetéseket a már meglévő területeken, a már meglévő lakások és házak területén, és így próbáltuk kapcsolatba hozni mindezt a klímaváltozással kapcsolatos EU stratégiával is, és így jelzést adtunk egy stratégiai orientációnkról is, és ezt a hosszú távú jövőre is vonatkoztathatónak tekintjük. Úgy láttuk, hogy érdemes támogatni azokat az ipari ágazatokat, ahol a növekedés közismert, és ennek jó hatása van a rövidtávú foglalkoztatás növekedésre, a munkahely teremtésre is. És a lokális helyzetben a KKV-kra is figyelmet kellett fordítani a hőpumpák vagy a napelemek beállítása az egyes lakásokban nagyon gyakran KKV-kat lát el munkával, és ez rendkívül fontos eleme ennek a stratégiának. Nagyon széles területen próbáltuk tehát érvényesíteni ezt a hozzáállást, és így egész eh, Európában az volt a fő célkitűzésünk, hogy eh, technológiai vezető pozíciót töltsünk be az innovációban, az hatékonyság eh, technológiai megújításában. Annak érdekében, hogy tovább fejlesszük és aktiváljuk ezt a cselekvés tervet, egy nyomonkövető akcióprogramot is kialakítottunk, annak érdekében, hogy az energiahatékonyság fejlesztések felhasználhassák az európai forrásokat, és mindezek mögé felvonultatjuk a kompetens európai intézményeket, így például a Jessica kezdeményezés kontextusát, vagy egy harmadik vonalon a pénzügyi eh, kormányzás és összehangulás eh, területén eh, szintén eszközöket léptettünk életbe. Ezen a területen 14 tagország jelentette, hogy rögtön igénybe vették ezt a lehetőséget, hogy az energiahatékonyságba és a megújuló, megújítható energiaforrásokba fektessenek be, és ezek az eszközök természetesen egy bizonyos idő után tudnak kiterjeszkedni és kellő mértéket elérni. Nos, ez tehát úgy gondolom, hogy egy rendkívül pozitív lépés volt, és jó visszhangot keltett. Emellett igyekeztünk segítséget nyújtani úgy is, hogy a pénzügyi kormányzás és összehangolás területén igyekeztünk segítséget nyújtani. A KKV-kat a korábbiakhoz hasonló szellemiségben próbáltuk támogatni, és újabb technikai segítségnyújtást biztosítottunk a bizottság részéről, hogy ezt előlendíthessük. Láttuk, hogy 12 tagország lépett eh, ennek a kezdeményezésnek a eh, területére, és eh, a Jessica kezdeményezés felgyorsult ebben a kontextusban, ahogy mindannyian emlékszünk erre, a Jessica későn került bele ebbe a rendeletbe, későn indult, de a válság idején már rendkívül jelentős szerepet töltött be, és felgyorsult, és most már több mint 20 Jessica alapot hoztunk létre. Ezeknek több mint 90%-át az Európai Befektetési Bank irányítja, több mint 20 tagországban. Tehát erősítettük a kapacitásunkat a közös kezdeményezések területén, a Jaspers kezdeményezés területén is az Európai Befektetési Bankkal együttműködésben, tehát a Jaspers területén már 85 szakértő áll rendelkezésünkre, akik eh, részt vesznek a projekt erőkészítésben, legfőképpen annak érdekében, hogy eh, felgyorsítsák a legfontosabb eh, projektek előkészítését, és gondoskodjanak ezeknek az előkészítési szakaszoknak a jó minőségéről. Ezek voltak tehát azok az eszközök, amelyeket az első körben foganatosítottunk a helyreállítási terv keretei között. Ezután azonban, ahogy tudjuk, ismét módosították a rendeletet. Ez volt az egyszerűsítési csomag, amely ez év júniusában lépett érvénybe, és Hát, találunk olyan tartalmakat, amelyek négy olyan országra irányulnak, amelyek leginkább küzdenek a válság hatásaival. Ezek az eszközök azonban kisebb mértékűek voltak, és rendkívül célzottak voltak ezek az eszközök. Így például a négy tagországban, Észtország, Magyarország, Lettország és Litvánia és Románia itt újabb készpénzinjekciót folyósítottunk, amit az ESA hozzájárulásával 370, ezer, hát 370 millió eurót folyósítottunk ezekbe az országokba, akiket leginkább sújtott a válság. Különös tekintettel a foglalkoztatás ügyi lépésekre. Aztán, ami Görögországot illeti, emlékszünk, hogy megszületett egy memorandum 2010 májusban a gazdasági és szociális együttműködésről. Ezt a, az euró övezet tagországai pénzelték a kölcsön nyújtási eszköz keretei között, és a struktúrális alapok is bizonyos mértékben felléptek, mégpedig úgy, hogy létrehoztunk egy különös akciócsoportot, amely a miniszterelnök helyettessel együttműködve és a biztossal együttműködve igyekszik előkészíteni azokat a lépéseket, amelyek a kohéziós politikát vonnák be ebbe a területbe. Jelentős hatást tapasztaltunk abban a gyorsaságban is, amelyel a különféle projekteket előkészítik, és különféle többfajta holdingot, holding alapot hoztak létre a strukturális alapok segítségével, amelyeken keresztül pénzügyi eszközöket és segítséget folyósítanak a városfejlesztés és az energiahatékonyság területén a KKV-knak. Azt hiszem, hogy így eh, szertehettünk egy általános áttekintésre eh, azt illetően, hogy a különféle tagországokat és régiókat hogyan segítettük abban, hogy felvegyék a harcot a gazdasági válság eh, káros hatásaival. A tagország reakciói, reakciói tükröződnek ebben a jelentésben. A tagországok meg voltak elégedve azzal a gyorsasággal és rugalmassággal, amelyel válaszoltunk a válságra. Mindenki belátta, hogy eh, nagyon sokfajta lehetőséget kínáltunk, eh, tudatában annak, hogy nem fogja tudni mindegyik tagország mindent felhasználni, de lehetőséget adtunk a tagországoknak, hogy kiválasszák azokat a releváns területeket, amelyeken leginkább hasznot húzhatnak az EU forrásokból, és erre nagyon pozitívan reagáltak a tagországok és jó tapasztalataink vannak arról, ahogy ezt a helyreállítási tervet elkezdtük megvalósítani. A globális kérdés tehát az, lehetséges-e a kohéziós politikát jól alkalmazni, ami egy hosszú távú politikai eszköz, lehet-e ezt úgy alkalmazni, hogy egy akut válság helyzetre, egy időleges válság helyzetre helyes válaszokat adjunk. Nos, erre a kérdésre általában véve a válasz igen, és úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon hasznos hozzájárulása volt az Európai Uniónak. Uh, köszönöm szépen, Manesco, asszonyt, és aztán Söder urat kérem meg, hogy szóljon hozzá. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Elolvastam a dokumentumot, amelyet a bizottság számunkra előkészített. És ha jól értettem, akkor töredékes volt a tagállamok részéről érkezett jelentés. Következésképpen a bizottság nehezen tudta számszerűsíteni a tagállamok által tett intézkedéseket, amelyeket három év alatt tettek a válság leküzdésére. Főleg az az öt tagállam, akiket Nisler úr felsorolt, akiket a leginkább érintett a vállás, jelentős pénzügyi segítséget kaptak az Uniótól, és az úgy volt rendjén, hogy ezek a tagállamok jelentsék is, hogy mit léptek, hogy tudjuk, hogy a megfelelő intézkedéseket tették-e, és hatékonyan használták-e fel ezeket a pénzeket, helyesen használták-e fel a megjelölt célokra. Az első kérdésem az, hogy ön szerint mikor fogja tudni a bizottság, mikor tud adni a bizottságnak egy átfogó és objektív értékelést adni ezekről az intézkedésekről? A bizottsági anyag azon információkon alapul, amiket a tagállamoktól kapott, nemzeti stratégiai programokon keresztül, amelyeket 2080 és 90 hajtottak végre. Ez az EU-s intézkedések és a saját intézkedésekre vonatkozik, amelyeket a válság leküzdésére tettek Románia esetében azt látjuk, hogy a számok nem fedik a valóságot. Szeretném tudni a bizottságtól, hogy ezekben a jelentésekben, amikor ezeket megfogalmazta ezt a jelentést, akkor az információt csak arra az információra hagyatkozott, amelyeket a tagállamok a rendelkezésére bocsátottak, ami ugye némely esetben nem feltétlenül fette a valóságot, vagy pedig van, ahonnan más jelzésekre is alapozták ezt az anyagot, hogy a pénzek lehívása terén mi a helyzet. Ezekben az esetekben, ahol valamilyen jelet látott, hogy nem egészen rendben mennek a dolgok, akkor ezeket az országokat figyelni fogja a bizottság, vagy pedig egyszerűen beírja a bizottság azzal az információval, amit a tagállamoktól kap és akkor itt ugye ez egy ördögi kör, arra paraszkodunk, hogy a tagállamok nem tisztességesen és becsületesen jelentenek, aztán mégse csinálunk semmit, hogy ez ellen tegyünk. Ugye ez akkor a második kérdésem. Ön szerint mennyire kellene a bizottságnak belefolynia ennek a helyzetnek a monitoringjába? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én egyébként nagyon jó kérdésnek tartom azt, amit az előttem szóló kolléganő feltett, és szeretném ezt még egy dologgal kiegészíteni. Az a benyomásom, hogy a beszámoló csak a pozitív oldalakat domborította ki, és a negatív dolgokat, amik viszont nem történtek meg, azok nem kerültek bemutatásra, és pedig pont oda kéne pontosan odafigyelni, hiszen a tagállamok a kívánatos kófinanszírozás, társfinanszírozás nem bocsátották rendelkezésre, és ezért nem sikerült kihasználni ezeket a dolgokat. E, tehát miért nem volt elég pénz, vagy pedig egyszerűen ez a megfelelő hatóságoknak a hanyagsága volt? Mert tudjuk, hogy Luxemburgban reagáltak erre a dologra, de sok-sok tagállamban nem reagáltak erre a szükségességre. És tudjuk, hogy ez konjunktúra serkentő volt-e, és tudjuk azt, hogy vannak területek, ahol szociális lakótereknek a fűtési hatékonyságát, energiahatékonyságát sikerült megoldani, amik nem kerültek kiírásra EU szinten, mert a volumenük nem volt akkora. De ne felejtsük el, hogy ez rengeteg munkahelyet teremt, és csak 12 tagállam volt, tehát kevesebb, mint a fele a tagállamoknak, akik kihasználták ezeket a lehetőségeket, és ez rettentően kevés. És tudom azt, hogy voltak tagállamok, akik alapvetően nem voltak hajlandóak arra, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, és szeretném tudni, hogy a bizottság milyen tárgyalásokat folytatott ennek érdekében, és ez milyen hatást fejtett ki a tagállamokra, hiszen ez az, ami valóban fejleszti, serkenti a konjunktúrát, vagy a bizottság itt csak adminisztrálta le az eredményeket? Ez lenne a kérdésem. A másik pedig, hogy az Európai Fejlesztési Bank, Beruházási Bankkal az együttműködés hogyan zajlott? Hogyan zajlott az átláthatóság? Például hogyan használták ki ezeket a lehetőségeket, hiszen nagyon gyorsan kell reagálni a megfelelő dolgokra, például a, a gazdaságossági vizsgálatok például, vagy a környezetvédelmi tanulmányok elkészítésére ennek az eredményeire hogyan reagáltak, hiszen vannak olyan dolgok, amik ebben a kérdésben, ebben a vonatkozásban nem tudott a jó képet adnak kifelé. Köszönöm szépen. Még két kolléga kérte a szót. Most akkor lezárnám a hozzászólók listáját, és meghallgatjuk még a két következőt, Lamber úr, és aztán Anguragác. Köszönöm szépen, elnök asszony. És tulajdonképpen én pozitívan látom a beszámolót és a célkitűzéseket is, hiszen itt mindig arra megy ki a dolog, hogy a rendelkezéseinket hozzáigazítsuk a lehetőségekhez, hiszen tudjuk, hogy ezeket a lehetőségekkel éltünk a válság során, és itt ez valóban azért egy sikerként könyvelendő el. Azonban persze ennek voltak számosan mellékhatásai is. Ami második dolog, amit nagyon pozitívnak tartom, az az, hogy 12 ország volt az, aki az energiahatékonyság terén előrelépett, és ez én szerintem inkább pozitív van jegyzendő meg hiszen ez egy olyan téma, ami szerepel a napirendünkön, a következő időszakban alapvetően is a bizottsággal folytatott munkában is, hiszen itt kitűzött céljaink vannak, amiket el akarunk érni. És valóban itt a nemzeti akciós tervekről van szó. Ezek azok az országok, akik szabad kezük, akiknek szabad kezük volt, hogy döntéseket hozzanak, és ők tudtak dönteni bizonyos célok elérése érdekében. Tehát ez nem azt jelentett, egyébként, hogy az összes tagállam kötelezve volt arra, hogy ezt megtegye. 12-en döntöttek szabadon amellett, hogy ezzel élni kívánnak, tehát ez itt a megfelelő kondicionalitás kérdése, és ezt valóban így is kellene folytatni véleményem szerint. Nekem nincsen specifikus kérdésem egyébként most a bizottság képviselője felé, hanem inkább a saját bizottságunk elnöksége felé, elnöke felé, hiszen mi egy bizonyos tematikus bizottság vagyunk, és van egy időben idéglenes bizottság is, amelyet beiktattunk arra, hogy a válsággal foglalkozon. Hogy áll ez a bizottság, idéglenes bizottság, és hol köszön vissza a beszámolóból ez az eredmény, amit elért ez a bizottság, hiszen ezzel kapcsolatban megjelentek kommunikék, szeretnénk tudni az eredményeket, és kapunk-e erről valamiféle információt itt a szakbizottságban, hiszen én ezt szívesen megvitatnám. Köszönjük szépen, Langurati úr! Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Nos, az imént hallott információ és adathalmaz igenis kapcsolatban van a valósággal, és elnökasszony, Hadd mutassak rá arra, hogy a bevezetett eszközök és a bizottság által nyújtott beszámoló nem ad feltétlenül választ arra, hogy konkrétan mit csináljunk a válsággal kapcsolatosan. Kérdés, hogy vajon ezeknek a lépéseknek valódi hatása volt-e a válságra, leszámítva azt, hogy talán enyhítik a válság hatását, de hát jól tudjuk, hogy mindegyik tagországban egyre mélyül és egyre súlyosabbá válik a gazdasági válság. Világos, hogy bizonyos dolgokat végrehajtottunk, eszközöket hoztunk működésbe, és természetesen, hogyha ezeket a lépéseket nem tettük volna meg, akkor most nem lenne miről beszámolni, ahogy a bizottsági képviselő is rámutatott, voltak lépések, de tudjuk, hogy nagyon sok KKV egyszerűen nem tud bekapcsolódni ezekbe a segítségnyújtási lépésekbe, mert olyan súlyos adósságokkal küzdenek, hogy nem tudnak hozzájutni a forrásokhoz sem. A 27 milliárd és a 325 milliárdos összeg, ugye, amiről hallottunk, különféle támogatási eszközöket foglal magába, de mindez még a válság előtt volt. Nos, hogyha most felgyorsítjuk a lépéseket, ez nem fog kivezetni bennünket a válságból, és ez természetesen nem azt jelenti, hogy én magam ezek ellen a lépések és eszközök ellen lennék, de fontos látnunk, hogy ami a foglalkoztatást, a munkahelyteremtést illeti, vannak olyan helyek, ahol szörnyű munkakörülmények között dolgoznak az emberek, és látjuk, vannak olyan országok, ahol 50%-kal nőtt a munkanélküliség bizonyos területeken. Mit jelent mindez számunkra? Kérdés, hogy hogyan tudjuk felvenni a harcot a problémák okaival nem csak egyszerűen eszközöket, lépéseket kellene foganatosítani, hanem a dolgok gyökereit kellene lehatolni. Köszönjük szépen! Nos, akkor megadnám a szót az előadónak, hogy alkalma legyen válaszolni a kérdésekre. Elnök asszony, Manescu eh, asszonynak és Langirakus úrnak a kérdésére együtt szeretnék válaszolni. Amit ebben a jelentésben találunk, az egy gyors válasz, eh, amit kaptunk a tagországoktól, azt illetően, hogy mit tettünk a kohéziós politika területén gyorsan annak érdekében, hogy a válsággal való szembenézést segítsük a tagországokban. Magától értetődő, hogy mindez még eh, nem ért véget természetesen teljesen tudatában vagyunk ennek, hogyha a gazdasági növekedésre irányuló előjelzéseket nézzük, még akkor is tudatában vagyunk annak, hogy a helyi szinteken még mindig súlyos nehézségekkel küzdenek a helyi szereplők, és olyan megszorítások vannak, amelyeket a gazdasági válság hívott életre. Fontos tehát rámutatnunk arra, hogy ez egy eh, első jelentés, eh, ami arról szól, hogy eh, mit használtak fel rögtön a tagországok a kohéziós politika keretei között nyújtott segítségből. A kohéziós politikán belül van egy jelentés tételi eljárásrend, amelyben évente kapunk jelentést arról, hogy hogyan foganatosították a lépéseket tagországi szinten. Ezzel kapcsolatosan ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy nem tudunk különbséget tenni a speciálisan válsággal kapcsolatos lépések és az egyéb fejlesztési, fejlődési, program végrehajtási területek között. Most tehát megpróbáltuk nyomon követni a tagországi végrehajtási eh, szinteket, és eh, olyan kérdésekre koncentráltunk, eh, amelyekkel szembe kerültünk a problémák folyamatos gazdasági jelentkezése miatt. Tehát megpróbáltuk elemezni ezt a helyzetet, és a rendelkezésünkre álló eszköz adta lehetőségek között megpróbáltunk segítséget nyújtani. De úgy gondolom, hogy ez az általános normál működési rendje a kohéziós politikának. Nagyon nehéz tehát jelenleg még jobban különbséget tenni a válsággal kapcsolatos és egyéb előrelépések között. Amit Söte asszony mondott a még alapvetőbb problémákkal kapcsolatosan a bizonyos tagországokban. Így például a társfinanszírozás területén ez egy rendkívül jogos érv és hozzászólás. Nagyon sok területen láttuk ezt a problémát, különösen az új tagországokban. Ahogy mindannyian tudjuk, az Európai Befektetési Bank mobilizált egy eszközt, ami arra irányul, hogy a kohéziós politikán keresztül finanszírozott eh, eszközök megvalósulhassanak, és negátolja ezek megvalósulását a kohéziós politika eh, forrásainak kiapadása. Ezek tehát olyan eh, lépések, amelyek lehetővé teszik, hogy a rendszer tovább működjön az EBB e segítségnyújtásán keresztül. Itt aztán hadd mondjam el gyorsan azt is, hogy folyamatosan nyomon követjük ezt a szituációt az EBB-vel együtt, nagyon gondosan, annak érdekében, hogy a későbbi kockázatokat kiküszöböljük. Ami az energiahatékonyságot illeti, egy jól egy, egy nagyon szelektív betekintést kaptunk ezekről a lépésekről. Jogos észrevételeket hallottunk. Vannak olyan tagországok, így például a régi 15 EU tagország, ahol rendkívül hatékony energiahatékonysági lépések működnek. Ausztriában, Németországban támogatási eszközöket működtetnek már régóta, ugyanígy Hollandiában is. Ezek bizonyos megpályázható összegek vagy kölcsönök, amelyeket rendkívül hatékonyan használnak fel az osztrákok és a németek, tehát valószínűleg az általunk működtetett új lépéshez nem folyamodnak. Franciaország ezt a lehetőséget ugyanakkor azonnal felhasználta, mihelyt rendeletbe hoztuk ezt a lehetőséget, és jelenleg már számos projekten dolgoznak, amelyekben az energiahatékonyságot a szociális lakásépítés és lakásbiztosítás területén igyekeznek alkalmazni. Világos tehát, hogy ebbe nem sikerült bevonnunk azokat a családokat, akik leginkább a szegénységtől szenvednek, de tudjuk, hogy Franciaországban eh, egyéb eh, pénzügyi eszközöket is igyekeznek mozgósítani ennek a kérdésnek a megválaszolására. Tehát nagy mértékben látunk eh, fejlesztéseket. Az energiahatékonysági eszközt egy sokkal fontosabb dimenzióban is alkalmazták néhány új tagországban. Emlékszünk ugye, hogy a korábbi rendeletben volt már egy olyan lehetőség, amely bizonyos szűk területeken belül az a városi újraépítés területén lehetővé tette a kohéziós politikai forrásainak alkalmazását az energia hatékonyság területén. Ezt most kiszélesítettük, és újabb lehetőséget biztosítottunk a, főképp az új tagországok számára, és mindezt az Európai Befektetési Bankkal együttműködve és más nemzeti bankokkal együttműködve próbáltuk megvalósítani, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb mértéket ölt a soron következő hónapokban ennek az eszköznek az alkalmazása. Annak érdekében, hogy ezt az eszközt racionálisan értékelhessük, azt hiszem, össze kell hasonlítani az elért eredményeket a potenciális 6 millióval. Úgy gondoljuk, hogy ez ugye mindig egy ideális adat volt, de ebben a programozási periódusban ezt nem tudtuk eh, célul kitűzni magunk elé. Hogyha Sőti asszony kérdését eh, jól eh, értem, a Jaspers az egy közös kezdeményezés, amit az EBB-vel e együttműködésben próbálnak megvalósítani annak érdekében, hogy technikai segítségnyújtást szolgáltassunk az új tagországok számára, és ez a technikai segítségnyújtás úgy valósul meg, hogy a közhatóságoknak próbálunk segítséget nyújtani, akik a legfőbb befektetési projektek irányításáért felelősek. Ez a segítségnyújtási forma szakértők rendelkezésre bocsátásán keresztül valósul meg, az egyes projektek előkészítési szakaszában, vagy a horizontális tanácsadás területén nyújtjuk ezt a segítséget, így például mondjuk a vasúthálózat fejlesztésének területén, vagy a szennyvíz kezelés, szennyvíztisztítás területén, és így mindennek a végcélja az, hogy lehetővé tegyük a helyi szintek számára, hogy időben írjanak meg nagyszabású pályázatokat, és ezeket időben tudják benyújtani az EU-nak, hogy jogosultsá váljanak a támogatásokra. Amikor például környezetvédelmi projektekkel van dolgunk, akkor szükség van olyan szakértőkre, akik eh, tanácsot tudnak adni azt illetően, hogy milyen eh, fő elemeket kell beépíteni a projekt tervezetbe annak érdekében, hogy a végén mindezt az EU eh, szakértők, az EU döntéshozók elfogadják. Ezek a szakértők tehát az új tagországok rendelkezésére állnak, és ez a mi érdekünket is szolgálja, hogy a bizottság oldaláról nézve jó minőségi projekte, tervezeteket kapjunk, és ezeket gyorsabban nyújtsák be a tagországok. Köszönöm szépen, Rudolf, és ezzel szeretném az ülést bezárni mához egy hétre találkozunk, december 9-én, reggel, csütörtök reggel 9-kor. Mindenkit arra biztatok, hogy tessék pontosan érkezni, mert elég sűrű lesz a programunk. Tájékoztatlak benneteket, hogy a, a koordinátorok tegnapi döntéséről és a a miniszterek tanácsa még a mi uh, legközelebbi értekezletünk előtt um, lezajlik, és ezt is majd uh, fel tudjuk használni. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását és az aktív hozzá részvételét. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját. Everything? No.